Good morning. Jó reggelt kívánok! Before we start the discussion. Mielőtt megkezdjük a mai vitát, lenne egy bejelenteni és ezt románul teszem meg. Több szakbizottság döntése értelmében mely szerint nem intézményközi tárgyalásokat indítanak január 15 től kedden jelentették ezt be. Az elnök nem kapott ezzel kapcsolatos szavazási kérelmet a 69 C második bekezdés értelmében. Az ECON és az ITRE így megkezdhetik a tárgyalásokat. Ezzel rátérünk a napirendre az alábbi jelentések rövid ismertetése az első, a differenciált integráció, Durand úr jelentése, és meg is adom a szót a jelentéstevőnek, hogy mutassa be a jelentését. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök, hogy itt vannak, és ezzel egy kicsit kevésbé vagyok egyedül, és ez egy kicsit melengeti a lelkemet. Először is az AFKO szabbizottság munkatársainak, akik együttműködtek velem, nagy köszönettel tartozom, főleg Zsaranik úrnak szeretnék köszönetet mondani. A differenciált integrálódásról szóló jelentés az Európai Bizottság öt szenáriót felsorakoztató agyagának követése tulajdonképpen. Ez eh, az Európai Bizottság által bemutatott eh, harmadik szenáriót követi, ez az Európai eh, Parlamentnek kedvez leginkább, és amely lehetővé teszi azt, hogy európai integráció előrelépjen. Most nem kell igazán kifejtenem, hogy miért vagyunk különleges helyzetben az Európai Unióban, a Brexit, nehéz meghallatni a hangunkat a polgárok körében, ráadásul a többsebességes Európa Európas veszélye is felmerül. Másodosztályú, akár harmadosztályú tagállamok jelenhetnek meg. Minden, ami az egységünket veszélyezteti, az ellen együtt fel kell lépnünk. A jelentés számos lehetőséget megnyit. Egyrészt a szerződésen belül adjunk javaslatokat a jövőt illetően. A szerződésen belül a parlamentben arra arra, ahhoz ragaszkodnánk, hogy az áthidaló klauzulát használjuk ki, hogy megszüntessük ezt a, az egyhangúságot. Aztán nagyon fontos, hogy a vétót megszüntessük, illetve ne, visszaszorítsuk, és a partnerség alapján tudjanak a tagállamok csatlakozni az együttműködéshez, ne legyen az elsődleges jogot illetően különböző szintű tagállamok, ne legyenek különböző szintű vagy osztályú tagállamok, mindenki egyenlő legyen. Aztán az is nagyon fontos, hogy az értékek és az alapjogok talapzata megrengethetetlen legyen, és ezekből ne lehessen engedni. És ami pedig nagyon fontos, az is, hogy az Európai Unióban megvalósuljon a szociális, környezetvédelmi és gazdasági jogok pillére, ami lehetővé teszi, hogy az Európai Unió valódi talapzaton, erős, megrengethetetlen talapzaton áll, és ebből tud fejlődni. Tisztelt elnök úr, nagyon fontos számomra eh, az, hogy Európa egységesen, egyhangúan lépjen föl, és ne többséges, többsebességes, és ne több osztályú Európa legyünk. De aki pedig szeretne gyorsabban haladni, ezt megtehesse. Köszönöm szépen, és köszönöm Leinen úrnak is a e, tetszés nyilvánítást. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A spontán hozzászólásokban ketten kértek szót. Először Marias úr. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes ez a téma, amiről ma beszélünk. De hát nincsenek itt elegen a plenárison, ez sajnálatos. A differenciált integrációról van szó, ez egyébként létezik, itt van a Schengen térség, például ebben nem vesz részt minden tagállam, vagy az euró és eh, egy ilyen öm, öm, jelenség. Tudjuk, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek kivételes rendelkezéseket kaptak bizonyos jegyzőkönyvek formájában az elsőleges jog alól, Dánia, Írország, ez létezik. A szabályok azon tagállamok számára, amelyek gyorsabban szeretnének haladni, ezek a ebben a struktúrában már léteznek és most pedig politikailag kell megvitatni azt, hogy mely tagállamok szeretnének bizonyos esetekben, szociális kérdésekben, környezetvédelemben például szorosabban együttműködni. Egyes országoknak különleges problémáik vannak, például Görögország. Görögország nagy megtakarításokat kellett, hogy megtakar, szigorú megtakarítási politikát kellett, hogy folytasson, ezért nem tudott számos dologban részt venni. Ezért olyan országokban, amelyek, olyan országok számára, amelyek egy kicsit visszamaradtak emiatt a különleges elvárások elvárások miatt lehetőséget biztosítani arra, hogy megerősíteni tudjanak és részt tudjanak venni ezekben a e, programokban. Köszönöm szépen, Epiditeos képviselő következik. Köszönöm szépen. A differenciált integráció nem eléggé világos, homályos, egy érthetetlen koncepció amelyel egyes tagállamok megpróbálnak egy veszélyes célt veszélyes célt elrejteni, mégpedig azt, hogy a jelenlegi európai struktúrát meg akarják szüntetni, és a sebességes Európát akarják megvalósítani, ahol nincs egyenlőség, ahol egyes államok erősebbek, mint mások a többi államot a szélre szorítják, a perifériára, és esetleg megengedik nekik az együttműködést. Ez gyakorlatilag megegyezik az állatformnak Orwell művében. Egyes állatok egyenlőbbek, mint mások. Azért, hogy ezt a célt elérjék, le meg akarják szüntetni az egyhangúságot a döntéshozásban. Tehát a kisebb tagállamok kisebb tagállamokat perifériára szorítják, Orwellre már utaltam. Nekünk reagálnunk kell mindenképpen erre a veszélyes jelenségre, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor az Európai Unióban kitör majd az 1984 elfogad-e egy kék kártyát Jó Lájnentől, kérdezi az elnök a hozzászólót. Igen, tessék. Kedves kollega, ön azt mondta, hogy minden állat egyenlő, de néhány egy állat egyenlőbb. Ön arra utal, hogy vannak nagyobb tagállamok és kisebb tagállamok. De egyetértene -e azzal, hogy 27-28 tagállam esetében nem várhatunk örökké arra, hogy mindenki eh, képes és eh, eh, szándékában áll együttműködni, hogy lehetőséget kell adni egyes országoknak az előrehaladásra, és az ajtó nyitva el mindenki számára. Ezzel minden állat egyenlő, de már egyes állatok gyorsabbak, mint mások, és mások pedig hát lassabbak. Tessék, várjuk a választ. Köszönöm szépen. Kedves kollega, ön is tudja, hogy az Európai Unió bizonyos alapelveken, alapértékeken alapul. Az egyenlőség, a szolidaritás és az együttműködés. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unióban minden tagállamnak egyenlőnek kell lenni, együtt kell működni. Az erősebb államok nem kényszeríthetik rá az akaratukat másokra. Valahogy meg kell találni annak a lehetőségét, hogy együttműködjünk. Vannak bizonyos témák, amelyek a nagy eh, tagállamok érdek eh, perspektívájából kerülnek meg eh, elemzésre, és ez nem megengedhető. Köszönöm szépen, most megadom a szót a biztos asszonynak. Elnök úr, tisztelt képviselők, ez a jelentés ezt a jelentést a bizottság üdvözli az Európa jövőjéről szóló fehér könyvre adott reakció, ez a parlament részéről, illetve a szemeni csúcs találkozón tartó vitára is reagál. Igen, különböző nézetek léteznek arról, hogy mi a differenciált integráció, és arról is, hogy ez egyáltalán jó vagy nem néhány tagállamban úgy fogják föl, mint pozitív lépést a szorosabb integráció felé, más tagállam viszont megosztónak tartja. A bizottság az Európa jövőjéről szóló fehér könyvében, ahogy tudják, öt különböző forgatókönyvet vázolt fel a vitára. A harmadik ezek között egy, arról szólt, hogy néhányan előre mehetnek, hogy pozitív löketet adjanak az integrációnak, és ugyanakkor ez a formáció nyitva marad azok számára, akik később részt, vannak, részt akarnak ebbe venni. Az évek alatt azt láttuk, hogy ez a dinamika segíteni tudja a felemelkedő kihívások elleni harcot, és szorosabbá teszi az integrációt. Az, az euró 20. évében van, és az EMO és a Schengen is működik, és azt látjuk, hogy egyre több tagállamot inspirál ez a rendszer, és egyre több tagállam kíván részt venni ilyen együttműködésekben. Én remélem és bízom benne, hogy az állandó struktúrált együttműködés is ilyen szerkezet lesz majd, hiszen az európaiak most leginkább azt kívánják, hogy együtt működjünk, és együtt hallassuk hangunkat a nemzetközi világrendben a szabadság, egyenlőség és igazság területén, illetve is vannak ilyen együttműködések, például az Európai Ügyészség, amelynek során 2017-ben 25 tagállamból 20 tagállam döntött úgy, hogy részt vesz egy együtt, megerősített együttműködésben, és megalapítja ezt a nagyon fontos testületet az Európai Uniós költségvetési visszaélések elleni harcban. És azóta még több tagállam részt vesz az együttműködésben, remélem, hogy többen követik majd a példájukat. De a differenciált integráció mindig csak a második legjobb megoldás, hiszen a közösségi módszer, az által a rendes jogalkodási eljárás lesz mindig is az Európai Unió legfontosabb módszere és a legfontosabb érdeke is. Ez is mindig nyitva áll azok számára, akik részt akarnak venni benni. A bizottság ezért indította el ezt a kezdeményezést, illetve a vitát, amely egy hatékonyabb és demokratikusabb döntéshozatalról szól bizonyos politikai területen, és az áthidaló klauzula kihasználásáról, amely arról szól, hogy megengedett lehet a minősített többségi szavazás használata a kül, külpolitika, az adópolitika, illetve a környezetvédelmi politika területén. Ez, ez elkerülni a blokkolást, illetve az együtt, megerősített együttműködést fokozná akkor, amikor az e, európai együttműködés a polgárok kívánsága szerint szorosabban, szorosabban megy. Köszönöm a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen, biztos asszony, akkor ezzel le is zárjuk a vitát, és a szavazásra a mai napon fog sor kerülni. Térjünk át a második jelentésre a napi rendünkön, amely Leinen úr jelentése és Janatum jelentése. Az ombudsman által indított stratégiai vizsgálat az Európai Unió tanácsának előkészítő szerveiben zajló jogalkotási vita átláthatóságáról. Mind a két jelentéstevőnek négy percre adom meg a szót először Jó Lájnennek. Ja, liebe Kolleginnen Kollegen, Frau Kedves kollégák, tisztelt biztos asszony! A polgárok elvárják az Európai Uniótól azt, hogy a döntések és a jogalkotás átlátható legyen, és érthető legyen a számukra. Elvárás ez otthon a tagállamokban, és elvárás, illetve még inkább elvárás az Európai Unió részéről, hiszen Brüsszel egyre távolabb van a polgároktól, és ezért nagyobb átláthatóságra van talán szükség az európai szinten, az EU-s szinten, mint a tagállami szinten. Ez a parlament egy nyílt ház, minden, amit teszünk, az nyomon követhető, az üléseinket az interneten közvetítjük, a szakbizottsági üléseink nyílt ülések, az előkészítő üléseink úgy szintén, mi vagyunk tehát a világ egyik legátláthatóbb, legtranszparensebb parlamentje, és erre büszkék lehetünk. De ez nem ugyanígy van sajnos a miniszterek tanácsa esetén. A miniszterek tanácsa, ahol a 28 tagállam képviselteti magát továbbra is egy black box, egy fekete doboz, ahol sok minden zárt ajtók mögött zajlik. Némileg javult ugyan a helyzet, de még mindig messze vagyunk attól, amit elvárható standardnak tekintünk. Fontos, hogy a második kamara, a miniszterek tanácsa teljes átláthatóságot biztosítson, nem csak akkor, amikor jogszabályokról szavaznak például, hanem, és ez a legfontosabb, a 150 munkacsoport esetében is teljes átláthatóságra lenne szükség, mert ezek jelen pillanatban teljesen átláthatatlanok. Az ombudsman szerencsére foglalkozott ezzel a témával, és készített ez ügyben egy jelentést is, amelyre mi most itt hivatkozunk. A parlament is teljes átláthatóságot követel a miniszterek tanácsára vonatkozólag, nyílt, nyilvános üléseket követelünk, és az előkészítő üléseket is nyilvánossá kell tenni. Ez összefügg a dokumentumok visszatartásának gyakorlatával, és a legtöbb tanácsi dokumentumon a limité pecsét látható, miközben tudjuk, hogy Brüsszelben azért semmi sem limitált vagy korlátozott, hiszen előbb-utóbb minden nyilvánosságra kerül, úgyhogy ez egy kicsit egy ódivatú gyakorlat. Jó lenne, hogyha a miniszterek tanácsa tüzetesebben megvizsgálná, hogy melyek azok a dokumentumok, amelyek tényleg bizalmasak, és melyek azok, amelyek nem szorulnak titoktartásra, tehát amelyeket nyugodtan lehet közölni a nyilvánossággal is. Az átláthatóságra azért is szükség van a miniszterek tanácsából, mert a miniszterek megérkeznek a tagállami fővárosokból, Brüsszelben döntenek valamiről, és utána otthon a döntése kapcsolatosan teljesen ellentétesen nyilatkoznak. Ezt azért tehetik meg, mert senki számára nem világos, hogy ténylegesen hogyan szavaztak Brüsszelben, még mi képviselők sem tudjuk. A nemzeti parlamenti képviselők nem igazán tudják éppen ezért nyomon követni, hogy saját kormányuk hogyan szavazott Brüsszelben. Éppen ezért lehetséges az, hogy aztán mindenféle történetekkel előállhatnak otthon, amelyek vagy igazak, vagy nem. A miniszterek tanácsában éppen azért is lenne tehát átláthatóságra szükség, hogy a különböző álhírekkel és összeesküvés elméletekkel szemben fel tudjunk lépni. Rengeteg a populista, rengeteg a nacionalista, aki mindenféle történeteket mesél otthon. Az átláthatósággal úgy gondolom jó példát teremtenénk, és Példaértékű lenne ez a jó kormányzás szempontjából, mind a saját tagállamaink, mind pedig harmadik országok számára is. Ezért köszönöm a kolléganőnek, Tum kolléganőnek, aki a jelentést elkészítette, és mindenkinek, aki részt vett a munkában, és biztos vagyok benne, hogy a plenáris ülés nagy többséggel megszavazza a szöveget. Elnök, köszönöm szépen Leinen úrnak, Tum asszonynak adok most szót. Köszönöm szépen, kedves kollégák, biztos asszony, Először is szeretném megköszönni az ombudsman munkáját. Közel két év telt el azóta, hogy megkezdte az átláthatósággal kapcsolatos vizsgálódását a tanácsban, és arra jutott, hogy a jelenlegi gyakorlat rossz gyakorlatról tanúskodik, főként ami a tagállamok előkészítő szervekben való munkáját illeti. A tanács sajnos nem válaszolt az ombudsman levelére, gondoljanak csak bele, ez mit jelent. Ezért az ombudsman a parlamenthez fordult támogatásért. Az első eszmecserénk alkalmával az osztrák soros elnökség megígérte, hogy foglalkozik a problémával, vagy legalábbis magyarázatot ad a jelenlegi gyakorlatra, de az osztrák soros elnökség véget ért, és sohasem kaptunk választ tőlük, remélhetőleg a román soros elnökség másképpen jár majd el. A tanácsban az átláthatóság már 25 éve téma itt nálunk, de azóta sem változott sok minden. Ezen a téren ugyan kisebb győzelmeket arattunk, bizonyos dokumentumok nyilvánosságra kerültek a parlament és az ombudsman munkájának köszönhetően. Ez is mutatja, mennyi fontos, mennyire fontos, hogy a parlament változást katalizáljon. Az intézmények szerepe jelentősen megváltozott időközben, a parlament társjogalkotóvá vált, éppen ezért úgy gondolom, hogy a tanácsnak is átláthatóbbá kellene válnia, mint ahogyan a parlament tette. Az összes szakbizottsági ülésünk nyilvános, az összes jelentés és módosító is hozzáférhető mindenki számára, teljesen egyértelmű, hogy az egyes képviselők milyen álláspontot képviselnek. Úgy gondolom, hogy a koreper ülésekre is ez kellene, hogy vonatkozzon. A szerződések világosan kimondják, hogy a döntéseket a polgárokhoz legközelebbi szinten kell meghozni, Különösen ilyen turbulens, viharos időkben, a Brexit idején mindenképpen nyitottnak kell lennünk, és a polgárokhoz lehető legközelebb módon kell működnünk. Fontos, hogy nyitó, nyílt módon, transzparens, átlátható módon működjünk, ez kulcsfontosságú. Nagyon fontos, hogy a társjogalkotók közötti kapcsolat is jó legyen, hiszen sokszor mivel a parlament átlátható, a polgárok a parlamentet okolják egyes jogszabályokért, de azt nem látják, hogy egy-egy jogszabály a parlament és a tanács közötti birkózásnak az eredménye, és az egész eredményeképpen végül Brüsszelt okolják a különböző jogszabályokért, miközben az is probléma, hogy a parlamentet túl későn tájékoztatják a tanácsban hozott döntésekről. Köszönöm szépen Jólájnának a kiváló együttműködést a szakbizottságon belül, és szeretném kérni a kollégákat, hogy támogassák ezt a jelentést, ezzel is megüzenve a világnak, hogy ez a parlament az átlátható demokratikus eljárások mellett áll ki. Elnök, köszönjük szépen. Most a spontán hozzászólások következnek, négy kolléga jelentkezett. Kinicsi asszony az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Az átláthatóság, az európai jogi eljárás eh, átláthatósága alapvető fontosságú azért, hogy az intézményekbe vetett bizalmat erősítsük, a polgároknak látniuk kell, hogy hogyan történik meg a jogalkotás, és a különböző képviselőik pozícióit meg kell, hogy ismerjék. Akár a parlamentben ülnek a választott képviselők, akár a kormányok képviselői a tanácsban. Brüsszel nem lehet nem jelenhet meg az emberek szemében úgy, mint egy black box, ahol homályos, sötét érdekek kapcsolódnak egymáshoz az átláthatóság elengedhetetlen. A parlament és a bizottság ezt az ombudsman is elérte, nagy előrelépést értek el az átláthatóság erősítése tekintetében, és ezért fontos, hogy a tanács, mint társjogalkotó szintén vegyen részt az átláthatóság javításában. Az Európai Ombudsman ajánlásai alapján főleg úgy, hogy egyértelmű kritériumokat dolgoznak ki az úgynevezett limited dokumentumok besorolását tekintve. Mária úr, köszönöm szépen! A téma, amiről ma beszélünk, ez rendkívül fontos. 1993-ban az Európai Ombudsman egy könyvet adott ki, amelyben már szólt az átláthatóságról, és pontosan erről van szó, hogy hogyan tudnak ajánlásokat megfogalmazni. Ez egy abszurd színjáték, ami itt van. A tanácsnak két szerepe van, egyrészt végrehajtó szerv, másrészt pedig jogalkotó szerv és mivel jogalkotó szerv, ezért a jogalkotási munkájában átláthatónak kell lennie. Az előkészítő dokumentumokat tehát meg kell kapnunk, tudnunk kell. Tudnunk kell, hogy az államok hogyan vélekedtek, hogyan szavaztak. Ez azért is fontos, hogy a parlamenti ellenőrző szerepünket tudjuk végezni. Aztán a nemzeti parlamentek képviselőit is be kell vonni, mert így ilyen módon nem tudják meg, hogy hogyan szavaztak a kormányai képviselői, a polgárok meg aztán pláne nem ezért konkrét lépésekre van szükség. Az Európai Ombudsman munkája ebben az összefüggésben nagyon fontos, az ajánlásait meg kell valósítani. Az átláthatóság elengedhetetlen a tanácsban is, ahogy ez megvalósul már a parlamentben és az eurócsoportban is nagyon fontos lenne, hiszen azok is nagyon fontos döntések, az egész e-, eurótérséget érintő gazdasági tér, döntések. Auken asszonyi a szó. Köszönöm szépen a jelentéstevőknek és az ombudsman asszonynak is ezt a kiváló jelentést. Ez tulajdonképpen a demokratikus deficit lényege, amivel most foglalkozunk. Mindenféle kísértett históriák járják be Európát, hogy olyan sok nyelv van, meg olyan sok bonyolultság. Pontosan ez a kérdés. A nemzeti parlament, a nemzeti sajtó nem látja, hogy a saját kormányaik mit csinálnak. Az meg, hogy a többiek kormányai, azt meg pláne nem. Képzeljük el, hogyha a parlament egy hónapban egyszer így közölné a lakossággal, hogy mit fog a hangzottak el, és senki nem tudná, hogy miről volt szó, hogy mi szó, miről szóltak a viták. Rendkívül rossz helyzet lenne, de gyakorlatilag a tanács pontosan így működik. Úgy tesznek, minthogyha kormányközi intézmények lennének, és nem Európai Uniós nyilvános testület és alig vannak szavazások. Köszönöm, hogy az ombudsman asszony erre is rámutatott. Tényleg remélem, hogy ehhez a jelentéshez nagyon nagy támogatást fogunk kapni, és hogy mindenki fontos kérdésé teszi ezt a választási kampányok során, mert a demokratikus deficitet így tudjuk csak majd leküzdeni. Grápini kollégától egy kék kártyás kérdést elfogad? Auken asszony. Jó. Köszönöm szépen. Kedves kollégám, teljes mértékben egyetértek azzal, hogy túl keveset tudunk, és túl kevés az, ami pontos információ, sokkal több a pontatlan információ, ami a tanácsi munkáról folyik, illetve a tanácsi munkáról a polgárokhoz eljut, és nagyon gyakran a polgárok az EU-t ö, hibáztatják, és nem a nemzeti adminisztrációkat. Hogy tudjuk ugyanakkor elérni azt ön szerint, hogy e, az EU szinten folyó munkáról a kormánya, a polgáraink többet tudjanak. Én úgy gondolom, hogy gyakran szándékos a ködösítés, és ez pedig a szubszidiaritással kapcsolatos, illetve az Európai Uniók nem világ, az európai intézmények nem világos szerepével. Válasz. Természetesen egyetértünk abban, egyetértünk ebben a témában, de Grappini, hogyha elolvassuk az ombudsman jelentését és ezt a jelentést, akkor azt látjuk, hogy nagyon jó eszközeink vannak arra, hogy ezt a problémát elkezdjük kezelni, és ahogy a nemzeti sajtók és a nemzeti parlamentek elkezdik tudni nyomon követni, hogy a kormányaik mit tesznek az EU-s szinten, illetve ugye a követ, ugyanolyan könnyű hozzáférést kapnak majd a tanácsi munkához, mint amilyen, amilyen a mi munkánkhoz létezik, akkor sokkal könnyebb dolguk lesz, mert akkor a nemzeti szintet össze lehet majd egyeztetni az európai szinttel, és ehhez ez a jelentés nagyon sokkal hozzá fog járulni. Elnök, köszönöm, Ebi asszonyé a szó. Yes. Grazie, Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Uniót gyakran úgy állítják be, mint a polgároktól távol lévő konstrukciót. Az emberek nem tudják, hogy a parlament, a tanács, a bizottság mit, mivel foglalkozik, mit dönt, miről dönt. A parlament ugyanakkor rendkívül átlátható módon működik, de az európai polgárok ezt nem mindig látják. A tanács viszont mindig minden munkáját zárt ajtók mögött végezte, és ez nem segít a reputációnkon. Olyan, mint hogyha az ember úgy kártyázna, hogy soha nem mutatja meg, hogy mi van nála, és ezért nem tudjuk, hogy a játékosok, elnézést, a tagállamok milyen szándékokkal rendelkeznek. És az Európai Unió jövőre nézve rendkívül fontos a polgárok szempontjából, hogy meglegyen az átláthatóság, és hogy minden nyilvánosságra kerüljön. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor Európa koncepcióját fogjuk alásni. Reméljük, hogy ez nem fog megvalósulni. Komisár Zsurova, szia Köszönöm szépen, Jurova asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők! Nem az Európai Bizottság feladata, hogy a tanács belső eljárásait kommentálja, ugyanakkor a bizottság mindig is elkötelezett volt amellett, hogy ez a jogalkotási folyamatot összességében átláthatóbbá tegyük, ez egy közös felelősségünk, közös feladatunk. Az Európai Bizottság azt a vállalást tette, hogy növelni fogja az átláthatóság. Például a biztosok, a kabinetjeik és a főigazgatóik csak is olyan érdeképviseletekkel találkoznak, egyeztetnek, amelyek az átláthatósági, az átláthatósági nyilvántartásban szerepelnek. Remélhetőleg sikerül megállapodnia a három intézménynek arról, hogy a lobbisták esetében is kötelezővé tesszük ezt az átláthatósági nyilvántartást. Mi is közé tesszük, nyilvánossá tesszük az üléseinket, valamint a biztosok költségeire vonatkozó iratokat is. Szigorú átláthatósági követelményeket fogadtunk el, és példátlan módon közzétettük például a folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalásokról, kereskedelmi megállapodásokról szóló tárgyalások részleteit, ugyanígy a Brexit tárgyalásokét is. Ezen javaslat alapján a parlament és a tanács is egyetértett velünk abban, hogy új intézményközi megállapodásra van szükség a jobb jogalkotásról. Ehhez hozzátartozik a közös vállalás, hogy a jogalkotási eljárások átláthatóságát növeljük, beleértve a háromoldalú egyeztetéseket is, hogyha ez lehetséges, és javítani kívánjuk közösen a nyilvánosság felé való kommunikációnkat is. Ahogyan az önök jelentése és leírja. A három intézmény szolgálatai folyamatosan dolgoznak azon, hogy létrejöjjön a közös jogalkotási portál, amelyre szintén, amelynek létrehozatalára szintén vállalást tettünk. A nem szakértők számára ez egy felhasználó barát módja lesz a jogalkotási eljárásokhoz való hozzáférhetőségnek. Nagyon sok információ már most is hozzáférhető, hogyha az ember tudja, hogy hol keressen, de nem mindig könnyű megtalálni a laikusok számára ezeket az információkat, remélhetőleg ez a portál majd változtat ezen. Hogyha a parlament vagy a tanács további információkat szeretne közzétenni, a jelenleg közzétett információkon túl, akkor logikus módon ezen a portálon nyílna erre lehetőség. Köszönöm szépen, elnök, köszönjük szépen a biztosasszonynak. A vitát ezennel lezárom. A szavazásra ugyanúgy, mint az előző jelentés esetében is ma kerül sor. Szeretettel üdvözlöm Malmström biztos asszonyt, aki a következő napi rendi pont miatt érkezett. Következik a vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről. Az első témánk ezzel kapcsolatban Azerbajdzsán, különös tekintettel Mehman Husseinov ügyére. Szeretném megkérni Rebecca Harms asszonyt, akit szintén tiszt- szeretettel üdvözlök, hogy vezesse be a témát. Kedves kollégák, üdvözlöm a, azokat az azerbajdzsáni kollégákat is, akik remélhetőleg nyomon követik ezt a vitát. Az Azari Daily nevű internetes portálon tegnap olvastam egy cikket, amelyben megvádolnak engem és a kollégákat, akik dolgoztak ezen az állásfoglaláson, hogy az azeri kormány nyal szembeni pucs előkészítésében veszünk részt. Hát ajánlanám ennek az újságnak, az újságíróinak, hogy beszéljenek velünk, mielőtt ilyesmit leírnak. az Euronest parlamenti közgyűlésben jelenlévő azeri kollégáknak is azt javasoltam volna, hogy tárgyaljunk, egyeztessünk, sajnos nem jártam sikerrel. Fuad Muradov időközben már az azeri kormány tagjává vált, vele korábban egyeztettünk az Euronest keretein belül, és ő nagyon is jól tudja, hogy mindig is az volt a célom, hogy jó, megbízható, stabil kapcsolatokat építsek a képviselők között. Miért volt szükség napirendre tűzni Azerbajdzsán ügyét? Aggaszt bennünket Mehman Husseinov sorsa. Mehman Husseinov 2018. december óta sztrájkol, mégpedig azért, mert az a veszély fenyeget, hogy a két éves fogsága vége előtt ismét meg vádat emelnek vele szemben, és most előfordulhat, hogy az első büntetése letöltésének vége előtt ismét elítélik 5-6 évre. Ez sajnos nem egyszeri eset. Az Euronesten belüli Civil Society Forum tájékoztatott bennünket arról, hogy ez a mintázat már ötödször ismétlődik meg, és ezért gondoltuk úgy, hogy mivel ennyire aggasztó helyzet Mehman Husseinov sorsát illetően napirendre tűzzük Azerbajdzsán ügyét. Szeretnénk felszólítani az azerbajdzsáni kormányt, hogy bocsássák szabadon Mehman Husseinovot. Felszólítjuk a bírákat is, hogy ne folytassanak le ismét egy ilyen kirakat pert Mehmán Huszainovval szemben. Mehmán Huszainov vállalást tett amellett, hogy igenis fel kell göngyölíteni az Európa Tanácson belüli korrupciós ügyeket, ezáltal nem csak az azerbajdzsáni politikusok, hanem a korrupt német és olasz politikusok tyúk szemére is lépett, ezért nagyon fontos, hogy az Európai Parlament végre sikra szálljon azért, hogy Huszajnov urat azonnal bocsássák szabadon. Koráó úrnak adok most szót, két perce van. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Önt, biztos asszony. Úgy tűnik, hogy Aliyev elnök most már minden eszközt megragad az ellenségeivel szembeni küzdelemben, harcban. Ha valaki a korrupciós ügyekre rávilágít, akkor szankciók fenyegetik. Mehman Husseinov ügye emblematikus. Egy újságíróról és bloggerről van szó, akit éveken keresztül üldözött a rendőrség, megkínozták, mégpedig koholt vádak alapján. Az új vádak is egyértelműen politikai színezetűek. Az a céljuk, hogy elhallgathassák Mehmán Huszainovot. Huszainovot azzal vádolták meg, hogy becsületsértést követett el, és megrágalmazta azokat a tisztségviselőket, akik őt megkínozták. Azerbajdzsán a World Press Freedom Indexen nagyon rossz helyen szerepel, a 163. helyen. Mit várunk el egy olyan rezsimtől, ahol a zsarolás mindennapos? Az Európai Unió Azerbajdzsánnal megállapodásról tárgyal, ennek alapját az emberi jogok, a jogállamiság, a jó kormányzás kell, hogy képezze. Úgy gondolom ezeket az alapelveket nem csak elméletben kellene követnünk, fontos, hogy Azerbajdzsánnal csak akkor kössünk megállapodást, hogyha a helyzet radikálisan megváltozik. Azonnal véget kell vetni a jelenlegi gyakorlatnak, és prioritásként kell kezelnünk az Azerbajdzsánnal ö, folytatott tárgyalások során a politikai fogvatartottak azonnali szabad önbocsátását. Felszólítjuk az azeri hatóságokat, hogy azonnal ö, ejtsék a vádakat Huszeinov úr ö, ellen, és még tíz további újságíró ellen fontos, hogy kiálljunk az alapvető alapelveink mellett. Köszönöm szépen, Tának úr. Tisztelt elnök úr, most már majdnem két éve ítélték el Mehman Huszainovot két éves börtönbüntetésre koholt vádok alapján. Egy bloggerről van szó, aki a korrupciós ügyeket tárja fel, és ezért gyakran felmerült az a gyanú, hogy politikai politikailag motivált ügyről van szó. Most már közelik a szabadon bocsátásának ideje, és ezért igyekeznek még egyszer elítélni őket 5-7 évre. Ez a gyanunk is lassan beigazolódik. Ebben a hónapban öt hasonló eset volt, új vádakat vetettek fel azok ellen, akiknek a börtönbüntetése a végéhez közeledik. Ez nem meglepő azonban, Azerbajdzsának rettenetes a sajtószabad bizottsági eh, indexe 180 országból 163. helyen van a World Press Freedom Index szerintén. Ez egyik legrosszabb helyez. Örülök annak, hogy sikerült napirendre tűzni ezt a témát, eh, hiszen az érintett egészsége nagyon eh, megrendült, hiszen részleges éjségsztrájkot folytat. Követeljük az azonnali szabadonbocsátását, és azt, hogy ne vessenek fel újabb vádakat. Azerbajdzsáról van szó, szó egy eh, keleti partnerségi országról, amelyel jó kapcsolatokat ápol az Európai Unió. Köszönöm szépen, Orbán Crespo következik három perce. Köszönöm szépen, elnök úr. Azerbajdzsánban a korrupció nem csak eh, valamilyen eh, sok probléma közül egy, hanem a rendszerben rejlő probléma, és aki ezt felveti, azon a börtönben landol. Mehman Huszánov először két évre került elítélésre, és most közeledik a szabadonbocsátása, és egy újabb elítélés merülhet fel 5-7 évre. Itt arról van szó, hogy az ő felad, az ő által elkövetett idézőjelben bűn az volt, hogy korrupciós ügyeket tárt fel, de látjuk az azeriekről gyakran, hogy Európában jönnek luxus cikkeket vásárolnak, mos, pénzmosást folytatnak, folyamatosan megsértik az emberi jogokat, az, a szavazások eredményét megsértik, meghamisítják, ezt gyakran, bebizony, ez gyakran bebizonyosodott már, és nem másról van szó, mint az emberi jogok megsértéséről. Megpróbál megpróbálják az országot pozitív fényben feltüntetni, de azokat, akik pedig a problémákra rámutatnak, azokat elnyomják. Péter Ágamon, aki az Európa Tanácsban eh, kihasználta a pozícióját arra, eh, hogy szőnyeg alá söpörje ezeket a botrányokat, az ő eh, pártjában is rendszer szintű problémák merültek fel. A korrupció nagyon sok programot hiúsít meg, és ez rettentes csalásokhoz vezet. Azerbajdzsán a déli kaukázusi térség országa, 1700 kilométeres csővezetéken szállítják az olajat, az itt is van lehetőség csalásra. Ezeket a pénzeket gyakran eltérítik. A dél-kaukázusi korridor is említenem kell. Sajnos nincsen, nem jelzi semmi azt, hogy a szabadság, a véleménynyilvánítás szabadsága, az emberi jogok betartása megtörténne. Azerbajdzsánban politikai fogvatartottak vannak, akiket említünk ebben az állásfoglalásban. 2007-ben egy vizsgálatot kértünk az illetékes hatóságoktól a eh, csalás és a pénzmosás elleni eh, vizsgálatokat kértünk az úgynevezett kaviár diplomácia ellen, a spanyol hatóságokat is felkértük arra, hogy minden mechanizmust mozgassanak meg, minden lehetőséget mozgassanak meg, hogy eh, a szenátor ellen eh, fellépjünk, és eh, elveszítse a szenátori helyét. Rendkívül fontos, hogy a rendelkezésünkre álló eszközöket mind kihasználjunk, és egyértelmű intézkedéseket hozzunk eh, a korrupció ellen. Sáke asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a biztos eh, asszonyt és a kollégákat. Nagyon sajnálatos, hogy újra arról beszélünk, hogy Azerbajdzsánban romlik az emberjogi helyzet. Eh, Arjev elnök és eh, az alelnök felesége vezetése alatt az emberjogi jogvédők Mehman Husseinov például, akik a korrupciót feltárják, ők, eh, őket lefogják, megkínozzák és jogtalanul tartják fogva. Szisztematikus ez a jogsértés. Közben az Európai Bizottság aláírta Azerbajdzsánnal a partnerségi együttműködést. Fel kell vetni a feltételrendszer kérdését. Már melyik országgal kötött partnerségi eljárás vagy egyezmény nem lehet, nem jelentheti azt, hogy nem vetjük föl az emberi jogi ügyet. Azerbajdzsán a 180 országból 163. helyen van a sajtószabadsági indexen. Ez egy rettenetesen sokkolóan rossz helyezés. Számos jogvédő van börtönben, blogokat, weboldalakat blokkolnak a, a hatóságok, és sokan elhagyták az országot, mert féltették a családjukat, vagy megfenyegették a családjukat. Ezek a megfélemlítések, amikor is Hadise Izmailovát fenyegetik meg például, és 23 ezer eurós megfizetésre ítélték, ez azt mutatja, hogy milyen nagy nyomást gyakorolnak az újságírókra, és egy videót is kiszivárogtattak. Az ellenzéki politikusok, az emberjogi jogvédők helyzete rendkívül labilis, e, bebörtönzés, megfélemlítés, büntetések kiszabása, és ez egyértelműen megsérti az az emberi a, emberi jogok európai egyezményét. Az EU és Azerbajdzsán közötti együttműködés, hogy új egyezmény eh, kidolgozása fényében nagyon fontos, hogy újra megerősítsük a partnerségi egyezmény feltételhez kötését, a demokratikus rendszer, a jogállamiság, a jó kormányzás, az emberi jogok tiszteletben tartása, alapjogok tiszteletben tartása, ezek a feltételek, ezek eh, a lényegét adják ezeknek az elvárásoknak, és nem szabad ezek felett szemet hújni időközben eh, míg egy megújított egyezményen dolgozunk, és míg folyamatosan megfélemlítik az emberi jogi jogvédőket, nem várunk mást, mint azt, hogy az Európai Bizottság és a főképviselő Mogherini asszony ítélje el a lehető legegyértelműbb módon az azerbajdzsáni jogsértéseket, és követeljék velünk együtt a politikai fogvatartottak és az újságírók szabad bocsátását. Köszönöm szépen. Komás asszony következik két percre. When we talk... Amikor az emberi jogokról és a jogállamiságról beszélünk, mint tevékenységeink alapjáról, a harmadik országok felé is, e, pontosan azoknak a partnerségi megállapodásoknak az eszközeivel, amit Azerbajcsánnal is kötöttünk, ez nem retorika. Az arra, az arról szól, hogy például ön Melstrom asszony, illetve Mogherini asszony végre is hajtják, illetve gondoskodnak arról, hogy meg is valósuljanak ezek a feltételek. Egyszerűen botrányos, amely, ami ott folyik, és nem csak Mehman Husseinov ügye bizonyítja ezt, hanem Kadisa Ismailova ügye is, vagy például Afgán Muktálié, akit például Grúziában raboltak el, és úgy vittek át Azerbajdzsánba, és kínoztak meg a börtönben, hogy miért? Azért, mert felfedték azt a korrupciót, ami Aliyev rezsimjének alapját képviselte képezi. Elképesztő, hogy az összes elveink alapján mégiscsak tárgyaltak ezekkel az, ezekkel az emberekkel, és ö, ahelyett, hogy az ellenkezőjét tették volna. Elvárjuk, hogy az elveink szerint járjanak el, és megfelelőképpen értékeljék az ottani helyzetet, és a előttem felszólalók nagyon jól leírták, hogy milyen helyzet van most Azerbajdzsánban. Mehman helyzete pontosan megmutatja, hogy milyen szintű elnyomás, milyen szintű kínzás és, és elbánás éri ezeket az embereket egyébként meg kényszerítették őt, hogy egy levelet írjon nekünk, hogyha elolvassuk ezt, akkor arra emlékeztet engem például ez a levél, amelyet a, nálunk a diktatúra idején írtak, írattak a politikai foglyokkal, megpróbálták elérni, hogy a mai állásfoglalási indítványt nem fogadjuk el. És egyébként Miguel Orbán Crespo is elmondta, hogy az a korrupció, amely egyébként az Európai Unión belül is bugyog, ez pontosan abban a, azt éri el, hogy még itt a parlamenten belül is érvényesülnek ezek az elvek, még ott is, előfordul, hogy megvásárolhatók a képviselők. Nem, a korrupció ellen harcolnunk kell, és a jogállamiságot mindenképpen védenünk kell. Köszönöm szépen, Zseljenes Zsovko kapja meg a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony! Először is köszönetet mondanék a kollégáknak, amiért részletes konzultációkat folytattak Mehmán Husseinov ügyében. Én voltam a néppárt részéről a jelentéstevője az Azerbajdzsánról szóló állásfoglalásnak. Úgy gondolom, hogy ez az állásfoglalás mindenképpen, mindenképpen foglalkoznia kell a szövegnek az Azerbajdzsánnal fenntartott kapcsolatokkal. Nagyon fontos, hogy az emberi jogok, a jogállamiság és a szabadság jogok tiszteletben tartását állítsuk az új megállapodás középpontjába. Mehman Husseinov neves blogger, és három, év, és három évvel ezelőtt elítélték, amiért panaszt emelt a rendőrség vele szembeni bánásmódja miatt, és adatokat tett közzé a vagyonnyilatkozatokban, politikusok vagyonnyilatkozatban nem szereplő vagyonával kapcsolatosan. Most az a veszély fenyeget, hogy további 5-6 évre elítélik. Az állásfoglalás felhívja figyelmet arra, hogy fontos mielőbb szabadon engedni Mehman Huszainovot és megfelelő egészségügyi ellátásban részesíteni. A cél az, hogy a, megfogalmazzuk azt az üzenetet, hogy az Európai Unió nem akarja megszakítani a kapcsolatokat és az együttműködést Azerbajdzsánnal, sokkal inkább az a cél, hogy támogassuk Azerbajdzsánt abban, hogy egy demokratikus, toleráns társadalommá váljon. Az Európai Uniónak van egyedül autoritása jelen pillanatban a tekintetben, hogy segítse az országot a megfelelő irányba való elmozdulásra. Európának úgy gondolom ki kell állni azon alapelvek mellett, amelyeken maga is alapszik, ez a véleménynyilvánítás szabadsága többek között. Ezt fontos megvédenünk ezt az alapelvet a harmadik országokkal szemben, valamint az Európai Unióban is, és itt a parlamentben is. Fontosnak tartom, hogy az emberi jogokkal kapcsolatos alapelveinket, alapelveinket ne csak szelektíven alkalmazzuk. Erre felhívja a figyelmet ez az állásfoglalás, és valamint kitér arra is, hogy a véleménynyilvánítás szabadságát illetően a vonatkozó rangsorban Azerbajdzsán csak a 163. helyet foglalja el, ami tragikus. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy hangsúlyozzuk, milyen káros gyakorlat valósul meg Azerbajdzsánban a politikai döntéshozatal területén. Követeljük még egyszer, hogy Huszajnov urat bocsássák szabadon és részesítsék megfelelő egészségügyi ellátásban. Ugyan ezt követeljük az összes többi politikai fogvatartott esetében is. Megengedhetetlen, hogy fogvatartsanak valakit politikai eh, hovatartozása, illetve eh, szemlélete miatt a 21. században. Érvényt kell szereznünk a véleménynyilvánítás szabadságának, a jogokkal, jogok esetében eh, jogok nem képezhetik tárgyalások tárgyát. Úgy gondolom érvényt kell szereznünk a fő alapelveinknek minden harmadik országgal szemben, teljesen függetlenül attól, hogy milyen régióról van szó. Az Európai Parlamentnek sikra kell szállnia a vonatkozó jogok mellett, és én ezt meg is fogom tenni, amíg csak képviselő vagyok itt az EP-ben. Stetina, Köszönöm szépen, Stetina kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen azonnali elbo- szabadon bocsátását követelem Mekman Husseinov úrnak, aki az e- Azerbajdzsánban éjségsztájkot folytat a jogai ért harcol, és nagyon sok ilyen lelkismereti fogoly van még Azerbajdzsánban. Afgán Muhtálit például elrabolt elrabolták, a, elrabolta a titkos szolgálat Grúziában, ami azt mutatja, hogy Azerbajdzsán nem csak a saját területén tevékenykedik, hanem a saját rezsimének az üldöztetését szomszédos országokra is kiterjeszti, például úgy, hogy Muktárli urat ott raboltatta el az, azokat az azokat az ellenzői, a rezsimnek azon ellenzőit, akiket tud, azokat például az Interpolon keresztül ki tud adatni, az Interpol kihasználásával megteszi, ugyanúgy, ahogy Oroszország és Kína is megszokta ezt tenni. Már pedig az Interpol szabályzatában is szerepel, hogy politikai jellegű feladatokra nem alkalmazható és egyébként voltak olyan helyzetek, amikor Baku Interpol, az Interpolt megkérte, hogy adas, ad, adasson ki embereket, és visszautasította ezt. Minden esetre az Európai Unióban nagyon sok civil szervezet van, aki ezzel foglalkozik. Köszönöm. Jó, Mr. Chair. Good morning, Commissioner and colleagues. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlök mindenkit. Ez a harmadik sürgősségi állásfoglalás, amelyet Azerbajdzsánnal kapcsolatosan fogadunk el a mandátumunk során. Itt az ideje annak, hogy az azerbajdzsáni kormány végre komolyan vegye a követeléseinket. Követelem, hogy azonnal és feltételek nélkül bocsássák szabadon Mehman Huszainovot és az összes többi emberi jogi aktivisták, aktivistát, ide, illetve az ügyvédeket, korrupció ellen harcoló aktivistákat, független újságírókat és bloggereket Azerbajdzsánban. Ezeket az embereket letartóztatták és megkínozták a börtönben azért, mert a véleménynyilvánítás szabadságával éltek, és mert kritizálták a kormányukat. Ez nem bűncselekmény, ezért az azeri hatóságoknak üzenem, hogy ez jog, a jogukkal éltek. Az érintettek közül néhányan néhányat tíz éves szabadságvesztésre ítéltek csak azért, mert a kormányon belüli korrupciós ügyeket tártak fel. Az Európai Unió nem maradhat szótlan, amikor a véleménynyilvánítás szabadságát és a média szabadságot Azerbajdzsánban elnyomják. Nem maradhatunk szótlanok akkor sem, amikor azt látjuk, hogy emberi jogi aktivistákat, politikai fogvatartottakat és LGBT aktivistákat büntetnek jogtalanul. Az Európai Bizottságnak és az összes többi finanszírozó szervnek fel kellene függeszteni az azerbajdzsáni állami struktúráknak és vállalkozásoknak, valamint közös vállalkozásoknak juttatott finanszírozást. Köszönjük szépen! Karim úr kap most másfél percet. Elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák! A Dél-Kaukázussal fenntartott kapcsolatokért felelős delegáció vezetőjeként elmondhatom, hogy folyamatosan változott a helyzet Azerbajdzsánban. Hétről hétre, hónapról hónapra előrelépés történt az azerbajdzsáni és EU közötti kapcsolatokban. Az Európai Unió az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság éllovasa és ezért nem hunyhat szemet a fölött, hogyha egy kormány visszaél hatalmával egy egyénnel szemben, teljesen függetlenül attól, hogy a megá- nemzetközi megállapodások mennyire fontosak, nem hagyhatjuk magukra azokra, azokat az egyéneket, akiknek hasznára kellene, hogy válj, váljon egy ilyen megállapodás. Az előttünk álló megállapodás kapcsán azt gondolom, hogy a parlamentnek határozottabbá kell válnia az üzenete megfogalmazásában, fel kell szólítanunk a bizottságot és az LKS-t, hogy Azerbajdzsánnal folytatott tárgyalásaiban, ér, tárgyalásaikban érjék el, hogy az érintettek esetében megfelelő egészségügyi eljárás érvényesüljön, valamint a családtagok látogatása is megvalósuljon. Nagyon erős kapcsolatokon dolgozunk Azerbajdzsánnal, és ennek már most vannak gyümölcsei. Az Európai Uniós delegáció számára lehetővé tették, hogy meglátogassa Huszájnov urat, úgy gondolom, hogy ez egy pozitív fejlemény. Fontos, hogy a kapcsolataink, a külkapcsolataink mindig tükrözzék az alapelveinket, az értékeinket, de ugyanúgy tiszteletben is kell tartanunk az összes partnerünket. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Európai Parlament Azerbajdzsán jelentéstevőjeként a következőt szeretném elmondani. Valóban a harmadik állásfoglalásról van szó, amely az emberi jogok megsértéséről és a jogállamiság megsértéséről szól Azerbajdzsánban. Azonban az EU és Azerbajdzsán közötti kapcsolatok az elmúlt időszakban természetesen fejlődtek olyan szintre, hogy most már partnerségi egyezményt írtunk, írunk alá. És ezért nagyon komoly vitára van szükség a parlamenti arról, hogy, a, hogy a, ezeknek a parlamenti vitáknak milyen hatásuk van a harmadik országokra. A párbeszéd, mint nyomás eszköze, ezzel elértük azt a sikert, hogy Madov urat, aki egy prominens diszidens volt, szabadon bocsátották. Ez konfliktusmentes, decens módon valósult meg. Tavaly szinten a, szintén a parlament nyomására 146 embert sikerült szabadon bocsáttatni a börtönökből. Azt hiszem, hogy ezt folytatnunk kell, ezt a fellépést, ami Huszajnov úr ügyét illeti. Teljesen világosan láttuk azt, hogy hogyan fogalmazzák meg a vádakat. Aztán a Szabad Európa Rádió tudósítását is hallottuk, és amikor azt követeltük, hogy tisztázzák ezt az incidens, ezt az ügyet, akkor azt a magyarázatot kaptam az igazságszolgáltatás részéről, hogy a börtönben, abban a börtönben, eh, ahol Huszainovot tartották fogva, eh, ott egy eh, felkelésre került sor, és ezt leverték, és ennek összefüggésében fogalmaztak meg vele szembe újabb vádakat. Tehát, hogyha emberi jogsértésekkel kapcsolatos állásfoglalást fogalmazunk meg, akkor most akár harmadik országról, akár tagállamról van szó, minden oldalt meg kell hallgatni, ez a demokrácia lényege, nem lehetünk, nem lehetünk részlehajlóak az információs források megválasztásában. Sajnos olyan időket élünk, ahol a, a, a nem a tények és a hamis, a hamis hírek határozzák meg a, helyzetet. Köszönöm szépen, mondja az elnök, elfogad -e egy kék kártyás kérdést, Ána Gomeztől tessék. Nikolaj asszony, egyetérte azzal, hogy elfogadhatatlan az, hogy az azeri rezsim európai politikusok választ meg. Például Pedro Agramont, aki szenátor most Spanyolországban, és meggyőzi őket arról, hogy ne hajtsanak végre vizsgálatot korrupciós témákban. És egyetérte azzal, hogy ez rettenetesen rossz hatással van az európai politikusok hitelességére és az európai fellépésre, hogyha a politikusok lehetővé teszik azt, hogy őket megvásárolják más rezsimek. Köszönöm szépen, Anna. Teljes mértékben egyetértek. Nem ismerem ennek a spanyol politikusnak a helyzetét, most hallottam erről az ügyről. Azt remélem azonban, hogy feltárják ezt az ügyet, és nem csak vádaskodásokon, légből kapott vádaskodásokon alapul ez a hír. Én itt megpróbálok konstruktív módon fellépni, természetesen megpróbáljuk az embereket kiszabadítani a börtönből, és megpróbáljuk elérni azt, hogy az emberi jogi jogsértésekre ne kerüljön sor, és konkrét lépéseket tenni. Kasztáldó úr, egy percre. Ah, sorry. Nem, nem, elnézést, mondja az elnök, javítja magát. Hautala asszony, két perc. Tisztelt elnök úr, nagyon fontos és büszke dél-kaukázisi népről van szó. Egy évvel ezelőtt ünnepelték függetlenségük századik évfordulóját. Mi történt? Ezen ceremónia során négy szervező és függetlenségi jogvédőt elfogtak. Ez valóban egy köztársaság, egy, egy olyan köztársaság, amely a nemzetközi közösség komoly szereplője akar lenni, amely az Európai Unióval egyre szorosabb kapcsolatokat akar épülni, amely a polgárok jogait meg kívánja védeni. Ez nem, nem mindig tűnik így, és azt gondolom, hogy ezzel az országgal spany, nagyon szoros kapcsolatokat ápolunk az én nagymamám például Azerbajdzsánból, Bakuból származott, fantasztikus történeteket mesél erről az országról, eh, és ezzel egy időben, hogy az Európai Unió erősíti a szerződéses kapcsolatait Azerbajdzsánnak, közben Azerbajdzsán pedig elfordul az Európa Tanácsi OECD és, és egyéb kötelezettségeitől, és az Európa Tanács emberi jogi biztosa és az EBSZ e illetékesei is nagyon aggódnak a helyzet miatt, főleg Huszajnov úr helyzete miatt. Az Európai Parlamentnek fel kell szólítania a bizottságot és az EKS-t, hogy mindent tegyenek meg a, annak érdekében, hogy miközben Azerbajdzsán egyre szorosabb kapcsolatokat akar ápolni Európával, feltételek nélkül um, bocsássák szabadon a politikai fogvatartottakat, köztük Mekman Huszajnovot is. Köszönöm szépen, és most jön Castaldo képviselő jönne, ha itt lenne, majd ha megérkezik, megkapja a szót, úgyhogy most kolombiai képviselő kap szót két és fél percre. Tisztelt elnök úr, csütörtök délelőtt a, a lelkiismereti ülésünkre kerül sor. Mehman Huszainovról beszélünk, két évre ítélték azért, mert az Ariev elnök totalitárius rendszerét elítélte. Mit tesz az Európai Unió ezzel a rendszerrel szemben? Emlékeztessünk, 2016. november 16-án a tanács a bizottságot megbízta azzal, hogy egy globális egyezmény dolgozzon ki Azerbajdzsánnal. Február 7-én, 2017-ben megkezdődtek a tárgyalások Árjev elnök brüsszeli látogatása után. Január 11-én, 2018-ban az új partnerségi prioritásokat elfogadták, és a vízumrendszert fel akarják függeszteni például az Európai Uniók egy új hidegháborúba akarják taszítani az embereket Oroszországgal szemben. Meg, meg akarják az európai kontinenst fragmentálni akarják, és ahhoz, hogy ezt megtegyék, egyre szorosabb kapcsolatokat akarnak kiépíteni Bakuval. Tudjuk, hogy Azerbajdzsán és a tagállamok között éppen egy vezetéképítésre van szükség. Miközben a tüzelőanyaggal kapcsolatos ellátást Oroszországon keresztül kellene megvalósítani. Az Európai Unió úgy tűnik, itt az, az emberi személyes jogok másodlagos szerepet játszanak az Azerbajdzsánnal egyez, kötött egyezménnyel kapcsolatban el kell mondanunk, hogy van egy másik ügy, az emberi jogok megsértése Azerbajdzsánban, folyamatos Juri Szaharov ügye. Ezzel kapcsolatban megjelent egy cikk az azerbajdzsáni újságban, amely persze semmi más, mint a rezsim hivatalos médiuma. Az ALDE mit szól ezzel kapcsolatban? Az ALDE-t kérdez kérdezem, mert ők szoktak demokráciából leckét adni a hegyi Karabach eh, ügyét se felejtsük el, mert Bakú provokált ki, eh, az, az örményekről se feledkezzünk meg, és rendkívül fontos, hogy ezzel a rezsimmel való közeledésnek eh, szabjunk átad. Sógor képviselő következik. Köszönöm. a járványszerű korrupció mellett az emberi jogok megsértése alkotja Azerbajdzsán szomorú valóságát. Az Amnesty International adatai szerint több mint száz politikai fogoly van a dél-kaukázusi országban, és nagyon szorosan kézben tartják a sajtót is. Az említett emberi jogi aktivista és blogger bátyja szerint majdnem minden ismert emberi jogi aktivista egy-két évet mindenképpen börtönben tölt, és ez a helyzet az új újságírókkal is, és ez az a legújabb gyakorlat, hogy azoknak a politikai foglyoknak, akiknek a büntetése már letelőben van, új vádakat találnak ki, és ez az elmúlt hónapban már az ötödik ilyen eset, Azerbajdzsán nagyon sokáig szerette volna megvédeni magát, illetve megpróbálta a nyugati kritika ellen megvédeni magát, és tudjuk, hogy nagyon fontos ország, amely az orosz gázon, gáztól való függést segíti feloldani Európának, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy pazar ajándékokkal megpróbálják a nyugat kritizáló hozzáállást csökkenteni. Nagyon fontos, hogy világos jelzést adjunk arról, hogy a jó kormányzás és a jogállamiság alap, és az új EU-Azerbajdzsán megállapodásnak is ezt kell központi kérdésévé tenni. Most pedig először is feltétel nélkül azonnali szabadbocsátását követeljük Huszeinov úrnak, és azt követeljük, hogy az összes vádat ejtsék el ellene, és ugyanígy azonnal és feltétel nélkül bocsássák szabadon az összes politikai foglyot, újságírót és más társadalmi aktivistát, illetve emberi jogvédőt. Köszönöm szépen. Grappini asszony kapja meg a szót két percnál. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Kezdettől fog, eh, mindjárt az elején szeretném elmondani, hogy szükség volt erre az állásfoglalásra, és Azerbajdzsán kormányának üzenetet kell küldenünk az Európai Unió alapvető elveinek, illetve az emberi jogoknak a megsértése kapcsán. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a párbeszédet is folytassuk Azerbajdzsánnal, ne csak az emberi jogok megsértése témájában, hanem a terrorizmus elleni harc, a regionális stabilitás és manipuláció elleni harc terén is. A Azerbajdzsán az Európa Tanács tagja, így a demokratikus alapelveket kötelező számukra is betartani. Azt látjuk, hogy a tömegmédia kérdésben ez milyen problémákat okoz most. Az Euronest közülésének kell ezt megtekintenie. Én is tagja vagyok ennek nagyon fontos, hogy a keleti partnerséget fejlesszük, de minden olyan ország, amely tagja a partnerségnek, meg kell, hogy értse, mennyire fontos fontosak ezek az állásfoglalások, mind a mai is, ami egyébként igen kiegyensúlyozott jó témákat vet föl, a politikai foglyok szabadonbocsátását, emberi jogi aktivisták és újságírók szabadonbocsátását. Én úgy gondolom, hogy Azerbajdzsán el kell, hogy induljon az európai úton, és szeretném aláhúzni, hogy itt az államot kritizáljuk, az államot bíráljuk, nem pedig a polgárokat, hiszen az állam felelős az emberi jog sértésekért és nagyon fontos, hogy tárgyaljunk velük ezekről az ügyekről. Én úgy gondolom, hogy a megállapodást továbbra is folytatni kell. Köszönöm szépen, Demes Méker kollégája a szó. Tisztelt elnök úr, néhány kollégánk most azt azt, azon igyekszik, hogy relativizálja az emberi jogsértéseket azzal az érvel, hogy hát azért sok előrelépés is történt ott. Én a következőt szeretném ezek ezekről mondani. Azerbajdzsán a bloggerek üldözésének a legnagyobb aktivistája, hogy úgy mondjuk ezt a dolgot importálja is. Aliyev elnököt ugyanakkor nem érdeklik a bírálatok, követ, követeljük a politikai foglyok szabadonbocsátást, hiszen az ellenzékiek, a rezsimet bírálók tükröt tartanak a rezsim elé, amelyet természetesen az e rezsim nem szeret, amelyben nem szeretnek betekinteni, és nagyon magas az, á, az az ár, amit fizetnek ezért a tevékenységért. Például Huszeinovot is két évre ítélték el, és nem sokára letelik a büntetése, de most úgy tűnik, hogy olyan vádakat koholnak ellene, amelyek segítségével még akár hét évre is börtönben tarthatják. Tárgyalnunk kell az Azerbajdzsánnal, tehát csak akkor, hogyha az emberi jogokat tiszteletben fogják tartani. Köszönöm. Parker képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy szabad, jól működő sajtó minden megfelelően működő demokrácia előfeltétele. Hogyha a politikusok a média ellenőrzése nélkül működnek, akkor egyre nő a távolság a politikusok és a nép között. A korrupció pedig ennek egyenes következménye. Azerbajdzsán nagyon rosszul teljesít ezen a tér, téren a sajtószabadság indexen a 163. helyet foglalja el. Úgy gondolom, hogy a szóban forgó ügy jól mutatja, hogy ez a valóságban mit jelent azok számára, akik megpróbálják feltárni a korrupciós ügyeket Azerbajdzsánban, és megnyitni a politika világát az emberek számára. A az újságírók, riporterek határok nélkül arról számoltak be, hogy előfordulhat, hogy Mehman Husseinov a börtönben fog meghalni. Sokan csatlakoztak egyébként az általa indított éjségsztrájkhoz. Itt az ideje, hogy a politikusok meghallják az emberek hangját, és végre elkezdjék orvosolni a demokrácia, demokráciában megmutatkozó hibákat, és biztosítani kell azt, hogy egy megfelelő szabad sajtóban rendelkezzen Azerbajdzsán. Köszönöm. Köszönjük szépen, Kelly képviselő másfél perc. Köszönöm szépen. Én is elítélem a jelenlegi azerbajdzsáni helyzetet, és azt, hogy a kormány megsérti az alapvető szabadságjogokat és a sajtószabadságot. Úgy gondolom, hogy a kormány gyakorlata sérti ezeket a szabadságjogokat, és ezért el kell ítélni. Elítélem az aktivistákkal és az újságírókkal szembeni eljárást, és akik esetében azt látjuk, hogy a börtönbüntetésük vége felé újabb vádakat emelnek velük szemben, hogy börtönben tarthassák őket. Azerbajdzsán az EU keleti partnerségének része, és vállalásokat tett ebben a kontextusban és az Európa Tanács kontextusában is. Az azerbajdzsáni hatóságok gyakorlata viszont aláássa ezeket a vállalásokat. Ezért felszólítom az azerbajdzsáni kormányt, hogy tegyen eleget nemzetközi kötelezettségeinek, és a az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéletének is, és bocsássa szabadon azokat, akiket helytelenül fogva tartanak, többek között Melman Husseinovot is, akiket, akit már többször is emlegettünk itt a teremben, és aki 2018 vége óta éjségsztrájkot folytat. Véget kell vetni az azerbajdzsáni gyakorlatnak, nincs helye ilyen intézkedéseknek egy olyan országban, amely vállalást tett a jogállamiság, a demokrácia és az emberi jogok védelme mellett, és amely szorosabb kapcsolatokat szeretne ápolni az Európai Unióval. Köszönöm. Köszönöm szépen Kelly képviselőnek, Julie Ward következik, két perc. Az Európai Unió Azerbajdzsánnal kapcsolatos álláspontja sokkal határozottabb, szigorúbb kell, hogy legyen. A civil társadalom Azerbajdzsánban egy nagyon ellenséges környezetben működik, civil szervezetek szüntetik be működésüket, és az aktivistákat és független újságírókat exilbe kényszerítik. Mehman Husseinov 23. napja tart éjségsztrájkot, és nagyon aggasztó az állapota. Többször is, többször is megkínozták, nagyon súlyos az állapota. Az elmúlt hónapok során azt láthattuk, hogy egyre több az éjségsztrájk világszerte, több szemét is említ, említhetünk Kazaksztánban és Iránban például. Egyre több ember kényszerül ilyen kétségbejtő eszközökhöz folyamodni. Az azerbajdzsáni hatóságokat fel kell szólítani, hogy azonnal és feltétel nélkül bocsássák szabadon Mehman Huszainovot. Az Európai Uniónak meg kell neveznie minden olyan országot, amely és szégyenpadra kell ültetni ilyen minden olyan országot, amely megvéd, megsérti az emberi jogokkal függetlenül a gazdasági kapcsolatok fontosságától. Felszólítom az EU-t és a tagállamokat is, hogy szankciókat vezessen be nem csak az elnökkel szemben, hanem a miniszterekkel szemben is, akiket ez idáig nem szankcionáltunk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most a spontán hozzászólások következnek. Két kolléga kért szót. Fárje úr az első. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony. Úgy gondolom, hogy mindenképpen el kell ítélnünk az Azerbajdzsánban működő rendszert. Mehman Husseinov esete nem egyedi eset. Az azerbajdzsáni hatóságok és kormány a korrupció ellen fellépőket, az oknyomozó újságírókat, politikai aktivistákat kolt vádak alapján letartóztatja és elítéli. Nem ez az első eset, hogy Azerbajdzsánról beszélünk itt a parlamentben, itt az ideje, hogy kimondjuk, ami, hogy elég volt. Fontos, hogy az azerbajdzsáni hatóságok eh, véget vessenek a civil szervezetek üldöztetésének, eh, és azonnal szabadon kell bocsátani Mehman Huszainovot és az összes politikai fogvatartottat és aktivistát az EU-nak. Világos állást kell foglalnia, és ki kell tartania a véleménynyilvánítás szabadság és a polgári szabadságjogok mellett, ezek képezik az Európai Unió alapját is. Az emberi jogok ügyében nem nyitunk vitát, biztos asszony, és az Európai Uniónak amíg nem javul a helyzet, addig az elnyomó azári rendszernek nyújtott összes pénzügyi segítséget fel kell függesztenie. Köszönöm szépen, Poszpisil úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony. Csatlakozom mindazon kollégákhoz, akik nagyon kemény fellépést követelnek Azerbajdzsánnal szemben, és Huszajnov úr esetében is. Én korábban igazságügyminiszter voltam, és úgy gondolom, Azerbajdzsánt sok más szempontból is bírálhatnánk, a jogállamiság például nem működik túl jól az országban. 2017-ben végrehajtották az igazságszolgáltatás a kapcsolatos reformot az országban, ezzel megakadályozva az ügyvédek nagy részét, 90%-át abban, hogy tovább folytassa a működését. Nyilvánvaló következménye ennek az, hogy a politikai aktivisták nem kapnak megfelelő jogi képviseletet az igazságszolgáltatási eljárások során. Nem nincsenek ügyvédek, akik megvédhetnék őket az azeri bíróságok előtt. Ezért mindenképpen bírálnunk kell ezt a reformot is. Most megadom a szót a biztos asszonynak. Eh, Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy az Azerbajdzsani emberi jogi helyzetről tudunk beszélni. Nagyon eh, szorosan figyelemmel kísértük a legutóbbi helyzetet, eh, Mehman Husainov helyzetét, és ez már 2000, erre már 2017-ben felhívták a figyelmünket, és akkor egy nyilatkozatot tettünk, és hadd mondjam el, hogy azóta mi történt. A az Európai Unió Baku képviseletének fellépése és az azeri hatóságok fellépése után az EU delegáció öt tagállami képvisel, képviselet képviselőivel együtt meglátogatták a Hussein Obrata börtönben, és megállapították, hogy nincs azonnali életveszélyben, orvosi ellátásban részesül, és felhagyott az éjségsztrájkkal. Mindazonáltal azt gondoljuk, hogy az újabb vádak felmerülése eh, azzal kapcsolatban, hogy állítólag rágalmazta a eh, börtön, börtönőröket, ez minden alapot nélkülöz valószínűleg. Látogatásra került sor a Vöröskereszt részéről. Az elmúlt években nagyon fontos az emberjogi helyzetekre koncentrálni az Erbajcsánban, ezt, ezt meg is tettük. Ezt a párbeszédek során, a magas szintű egyeztetések során, a igazságügyi együttműködés során, és Tavaly júliusban hangsúlyozták, hogy ez jogállamiság és a, ezeknek tiszteletben tartása kulcsfontosságú az együttműködésünk során. A jelenlegi egyezmény, amely tárgyalás alatt van, demokratikus reformot, jogállamiságot, jókormányzást, emberi jogok tiszteletben tartását, alapjog tiszteletben tartását követeli. És tudatában vagyunk annak, hogy milyen nagy kihívás a az emberi jogok és az alapjogok megvédése Azerbajdzsánban is. Azt gondoljuk, hogy ezt párbeszédben kell felvetni, és ennek része az új egyezményről szóló egyeztetés kölcsönös bizalomra van szükség annak érdekében, és ehhez megfelelő csatornákat kell kiépíteni, és miközben ezt megtesszük, Folytatjuk az együttműködést a civil társadalmi szervezetekkel, a független médiával és az emberi jogvédőkkel. Az aggodalmaikat komolyan vesszük. Az emberi jog és alapjogi védelem minden párbeszédben felmerül, főleg a következő ülésen az emberjogi és igazságügyi bakui egyeztetésen. Mehman Huszajnov ügyét figyelemmel kísérjük, és más újságírók, Iszmányóval például ügyét is. És természetesen folytatjuk a szoros együttműködést önökkel ebben a témában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos asszony, és akkor ezzel lezárjuk a vitát, és eh, nyilván önök is tudják, hogy ma lesz a szavazás. És akkor folytatjuk a következő ponttal. Szudán. Charles Tenok kapja meg a szót másfél percre. Köszönöm szépen. tömeges, tömeges tüntetésekre került sor Szudánban, és ez nem meglepő. Teljesen világos, hogy az ellen tüntetnek az emberek, hogy sorba kell állni a kenyérért, növe, növekszik az, a, az élet fenntartásának a költségei, és ez már politikai tüntetésé növi ki magát, ráadásul a az elnök a 30 éves hatalmát ki akarja, ki akarja terjeszteni, a kartoni kormány a jelenlegi tüntetésekre nagyon brutális választ ad. 40 ember vesztette az életét, a kormány 24-et val be, két-három ezer embert fogtak el, és zártak börtönbe. Ez az ember, ez teljes mértékben ragaszkodik a hatalmához, és ellene a Nemzetközi Bíróság már két elfogató parancsot adott ki. Az, e, a tüntetés folytatódik, nagyon oda kell figyelni arra, hogy ne eszkalálódjon, pedig már ebben a régióban eleve nagy biztonsági kihívások vannak. Köszönöm szépen, Verzsi asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szudáról már több állásfoglalást elfogadtunk, 2018-ban például Salim Ahmud Osman Szaharov díjas fogvatartásáról beszéltünk, újra elfogták, és az ő családja aggódik az egészsége miatt, főleg azért, mert cukorbeteg, újabb visszaélés. Tehát az emberi jogi szervezet arról beszél, hogy december 19-én több ezer embert fogtak el, vetettek börtönbe, embereket megkínoztak, főleg Kártumban került sor ezekre a visszaélésekre. A gazdasági válság, főleg az olajbevételek kiesése miatt szörnyű inflációhoz vezet, 120%-os inflációhoz, ez a másik legerősebb, és folyamatosan növekszik az alap e, e, fogyasztási cikkeknek az ára. Közben a költségvetés 70%-át katonai kiadásokra adják, és ezzel elvesz lesznek, például az egészségügyi kiadásokból ez, ezért kerültek, került sor az első tüntetésekre a fő városon kívül, de aztán ez bozott tűzként terjed, és a fővárosra is átterjedt nagyon gyorsan. Politikai követelések szabadságot, békét, igazságot követelnek az emberek, tehát politikai követelések vették át a főszerepet és Al-Bashir elnök meg akarja váltani megváltoztatni az alkotmányt. Most már 29 éve van hatalmon az, el, az elnyomás, az újságírók, a jogvédők, az egyetemi oktatók elnyomása, a kongresszus és egyes pártok elnyomása, olyan pártok, amelyek rendelkezésre bocsátották a helyszíneket, termeiket az tüntetéseknek, ez elfogadhatatlan az ő elnyomásuk. És Kártóban és a nagy városokban nagy tüntetést szerveznek a béke és a változás érdekében. Többször is felvetettük az EU és szudáni eh, egyezményt, illetve a migrációs folyamatokat. Hogyan lehet együttműködni elnyomó hatósággal, eh, és eh, azt kérni tőlük, hogy ide jöjjenek, és, és azonosítsák az állampolgáraikat. Az európai finanszírozás és támogatást fel kell, felül kell vizsgálni, hogy ezt a kétszínűséget megszüntessük. Teljes mértékben szolidáris vagyok a ma, tüntetőkkel, akik az életük veszélyeztetése árán is utcára vonultak. Köszönöm szépen, Váléró képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is eh, egy békés eh, tüntetés kezdődött Szudánban, és ezt engedélyezni kell. Természetesen ez érthető, hogy ezek kiterjednek, ezek a tüntetések, hogyha az alapélelmiszerek ára eh, emelkedik, és a helyzet egyre romlik a rossz vezetés miatt. E, egész Kártúnig, tehát a fővárosi kiterjedt a tüntető, tüntetési hullám. Lehetővé kell tenni azt, hogy Basir Álbás al elnök is tüntetni tud, ellen, ellen is tüntetni tudjanak az emberek, akik 29 éve van hatalmon. Eddig 45 halálesetről számoltak be a tüntetés hullám során. Az embereket kínozzák például, aztán a kormány módszerei, ez az erőszak hullám azok ellen, akik tüntetnek, az ellenzék elleni erőszak hullám és elítélendő. Szudánnak is meg kell felelnie a nemzetközi sztenderdeknek és elvárásoknak, és most nem ez a helyzet, és pedig ezek a nemzetközi kötelezettségek költségek oda vezetnek, hogy az elítéléseket, fogvatartásokat is felügyelni kell. Embereket börtönbe vetnek, kínoznak, ez elfogadhatatlan. Aztán harmadszor a választási naptárt is tiszteletbe kell tartani, tiszteletbe kell tartani. Az elnök elvileg nem jelöltethetné magát még egyszer, de mint olyan sok más országban, ez az elnök is meg akarja változtatni az alkotmányt, hogy újra jelöltetni tudja magát. És számos jogi szakértő ebben támogatja őt. Vannak ellenzéki pártok is, és azok azt követelik, hogy átmeneti kormányt hozzanak létre, új demokratikus választások megszervezéséig. Úgy látom, van még egy eh, kis időm, ezért egy negyedik eh, témát vetnék fel. Ez az állásfoglalás, eh, ami az aktuális és elfogadhatatlan eseményekre utal, ezt említeném, de hogyha egy kicsit általánosabban beszélünk Szudánról, akkor nekem zöld politikusnak nagyon szomorú azt látni, hogy milyen eh, a környezetre negatív hatások merülnek fel Szudánban, eh, az embereknek el kell menekülniük a falvaikból, és városokba költöznek, és ott is rossz gazdálkodás eredményeit látjuk. Eh, köszönöm szépen, mondja az elnök, Párt úr, következik három perc. Thank you very much. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégáim! Annak ellenére, hogy Szudánban már hetek óta folynak a kormányellenes tüntetések, és Omar al-Bashir lemondását követelik a tüntetők, a, a kormányzó párt új, újra jelölte Basírt a 2020-as választások jelöltjeként, és csak meglátjuk, hogy sikerül-e választások által leváltani őt, de minden esetre Basír az az egyetlen aktív államfő, aki ellen körözést adtak ki, népírtás, illetve más vádak, vádakkal a Nemzetközi Bíróságtól, és nagyon sok államot, állam tárt karokkal fogadnák, ki, fogadja Kína, a Szaudarábia és más olyan országok, amelyek fogadják a látogatását, támogatják, üdvözlik, ahelyett, hogy letartóztatnák. És ez többek között azt eredményezi, hogy Al-Bashir tovább folytathatja a állampolgárok ellen elkövetett bűncselekményeket. Az elmúlt hetekben legalább 37-en vesztették életüket, több mint 800 embert letartóztattak, és a hatóságok továbbra is folytatják az erőszakot, tömeges letartóztatások, gyilkosságok történnek, és ügyvédeket, orvosokat, tanárokat, újságírókat tartóztatnak le a Szudánban e, múltban elkövetett, illetve az elmúlt tüntetések alatt elkövetett bűnökért felelőseket e, felelősségre kell vonni, és bíróság elé kell állítani. Az emberi jogokat támogatni kell, meg kell oldani az ottani gazdasági válságot. Köszönöm szépen, Kienge e, képviselője a szó három percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Szudán van most megint figyelmünk központjában, az egyik legnagyobb afrikai ország, amelyből nagyon lesújtó hírek érkeznek megint. Amíg az világ legnagyobb része az új évet ünnepelte, a szudániak az utcára vonultak és tiltakoztak a vásárlóerejük szerű csökkenése miatt, a, elsősorban a kenyér és az üzemanyag ára miatt, amelyeket dekrétummal megháromszorozott az elnök ezek a tüntetések tovább gyengítik azt a nagyon törékeny társadalmi egyensúlyt, ami ott kialakult, a gazdasági helyzet is gyenge és labilis az országban. Annak ellenére, hogy Szudánban egyébként sok a természeti erőforrás, a nyugodt és az állampolgárokra nézve igen súlyos periódusok váltogatják egymást, és gyakran a kormány miatt következik ez be, és az emberek fizetik meg ennek az árán az ellen, ellenzéki politikusok nem kevésbé. Szudán megerősítette azt a szomorú ö, valóságot, hogy a politikai véleménynyilvánítás szabadságát lábbal tiporják az országban. A kartumi kormányt emlékeztetnünk kell arra, hogy itt az ideje arra, hogy a, a, itt az idő arra, hogy a saját országuk fejlődését most úgy próbálják előmozdítani, hogy egy egészséges politikai ö, klímát és egy megfelelő ö, hozzáállást hoznak rét, létre, még pedig békés tárgyalások, békés párbeszéd során. Az új ellenzéki pártkoalíció megalakulása után ez különösen fontos. És az is fontos, hogy Salim Mahmoud Oszmánt, aki Szaharov díjas, valamint más újságírókat és emberi jogvédőket azonnal szabadon bocsássanak Szunátban. Köszönöm szépen. Kelem képviselő kapja meg a szőt. Köszönöm szépen, elnök úr. Szudán már 63 éve független állam, és majdnem 30 évvel ezelőtt ragadta meg Al-Bashir tábornok a hatalmat, és azóta nemzeti szintre emelte az iszlám kódrendszerét, és 93-ban elnökké nevezte ki magát. Egy párt, a Nemzeti Kongresszus pártja irányítja az országot, és a 90-es évek végén állami terrorizmus szponzor listára került az állam. Albasír elnök nemrég megígérte, hogy nem fog ismét jelentkezni az elnöki posztra, mivel az e- ellenzék bolykottálta a választásokat. Szudán az egyik leg utolsó ország a korrupciós országok listáján, és az autorim, autoritár rezsim ellen most különösen az áremelkedések miatt tüntetések indultak, és ezekbe, ezek során követelik az Álbesi lemondását is, aki majdnem 30 éve van már az elnöki székben. Szalik Mahmud Oszmán Szaharov díjas emberi jogi jogvédőt ismét letartóztatták csak kilenc nappal ezelőtt, és még mindig nem tudni, hogy hol tartózkodik. Egyébként Szudán az a negyedik legrosszabb állam a világon, ahol a kereszténynek, a keresztények helyzete szempontjából és a keresztényeket üldözik, a templomokat bezárják, vagy, meg, vagy lerombolják, és a kereszténységre átérő muszlimokat megbüntetik. Néhány perce megemlítették, hogy Álbásír az az egyetlen jelenleg is regnáló elnök, aki emberiség elleni bűnök, büntettekért, háborús, illetve népírtási büntettekért éppen ma is körözés alatt áll. Tehát páriának kellene kezelni, páriaként kellene, hogy kezeljük. Az Európai Parlament elítéli a letartóztatásokat, és Szalid Mahmoud Oszmánnak, valamint minden más emberi jogvédőnek és újságírónak azonnali szabadon bocsátását követeli. Ezen kívül elítéljük az internethez való hozzáférés akadályozását és a sajtó elnyomását nyilvánosan elítéljük a szudáni tarthatatlan helyzetet, és minden alkalmat meg kell ragadnunk, minden eszközt meg kell ragadnunk arra, hogy a kormányt arra vegyük rá, hogy abba hagyja az erőszakot. És egyébként, amikor bármiféle biztonsági eszközt vagy felszerelést oda importálunk, amely a belső elnyomásra és az emberek megfigyelésére is felhasználható, akkor erre nagyon kell odafigyel, nagyon oda kell figyelnünk, hiszen ezek felhasználhatók az emberi jogvédők és a civil szervezetek ellen, ezeket, ez utóbbiakat támogatnunk kell többek között a fejlesztési alapból. Elnök, köszönöm szépen. Ezek voltak az állásfoglalás szerzői, most Zdehovszki úrnak adom meg a szót két és fél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Szudán gyönyörű ország lehetne, hogyha ebben az országban nem uralkodna autoritár rezsim. Ezt elmondhatjuk persze bármelyik országról. Nem első ízben beszélünk egyébként Szudánról, ahol rengeteg az igazságtalanság. Nem fogom most felsorolni az összes esetet, ami ehhez kapcsolódik, mert akkor a végtelenségben nyúlna a mai vitánk. A vallásszabadság ebben az országban utópia. Több százezer bizonyítékunk van arra, hogy embereket kínoztak meg és tartanak jogtalanul fogva. Nemrégiben beszéltünk egy cseh humanitárius dolgozóról, Petra Jaskáról, aki egy évig volt fogvatartásban, vagy fogságban Szudánban. A munkájának köszönhetően megtudhattuk azt, hogy különböző kínzási technikáknak vetik alá a szudáni lakosokat és másokat is, úgy gondolom az Európai Uniónak fel kell szólítani az országot, hogy hagyjon fel ezzel a gyakorlattal. Végezetül sikerült elérnünk azt, hogy a társadalmi kontextus változzon, Szudán, a Szudánhoz hasonló országokban, Szudánban azonban sajnos nem sikerült változtatni a helyzeten. Úgy hiszem, az Európai Uniónak és a, főképvis- a külügyi főképviselőnek nagyon világos jelzést kellene adni a Szudánnak, szerint az Európai Unió nem fogja tolerálni azok, azt az igazságtalanságot, aminek alávetik a szudáni lakosságot, nem tolerálunk olyan politikust, olyan elnököt, aki a saját népét gyilkolja, és aki emberi jogokat sért. Az Európai Unió sohasem fog támogatni olyan személyeket, olyan politikai vezetőket, akik a pénzüket más országban fektetik be. Úgy gondolom, a világ többi országának is tudnia kell, hogy Szudán a leg, Szudánban van hatalmon a legszörnyűbb a, ö, diktatorikus rezsim Afrikában, és ezért az, aki támogatja Szudán, nem lehet az EU partnere. Köszönöm szépen! Köszönjük Zdahovszki képviselőnek. Most pedig az SND frakció részéről megadom a szót Krisztel úrnak két percre. Köszönöm szépen, elnök úr! Múlt december óta békés tiltakozásokra került sor több szudáni városban, ezek aztán kiterjedtek az egész országra, beleértve a főváros Kártómot is. Teljesen jogosan tiltakoznak a polgárok az áremelkedések, az élelmiszerhiány és az üzemanyaghiány miatt. A biztonsági erők aránytalanul erősen léptek fel, erőszakkal léptek fel a tiltakozókkal szemben. A tiltakozás joga azonban demokratikus jog, és a szudáni közigazgatásnak, a szudáni hatóságoknak reagálniuk kell a polgárok tiltakozására, és nem erőszakos beavatkozásokra van szükség, amelyek során 40 személy veszítette egyébként életét. Véget kell vetni a diákok és aktivisták letartóztatásának, a szudáni hatóságoknak szabadon kell bocsátniuk ezeket a személyeket, megfelelő vizsgálatot kell indítani az ügyükben, ahol ez szükséges, és fontos, hogy a nemzeti hatóságok arányosan lépjenek fel tiltakozások alkalmával, összhangban az ország nemzetközi vállalásaival. Az a tény, hogy az aktivistákat nem engedik kapcsolatba lépni, a börtönbe vetett aktivistákat nem engedik kapcsolatba lépni családtagjaikkal, ügyvédjeikkel, ez elfogadhatatlan, ezért a szudáni kormányt arra szólítjuk fel, hogy hagyjon fel az erőszak minden formájával, és a megfélemlítés minden formájával az ügyvédekkel szemben. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Demeszmáker úrnak adok szót az EKR részéről. Kedves kollégák, a múlt héten az Economist című heti lap közzétette a demokráciára vonatkozó indexét, Szudán autoritár állam és a lista alján szerepel, még csak megközelítőleg sem nevezhetjük demokráciának. Nincs működő kormány, amely gondoskodna az emberekről, nincsenek polgári szabadságjogok. A nemzetközi közösség számolatlanul teszi közzé jelentéseit az emberi jogi jogsértésekről az országban, de semmi sem változik. Az országban továbbra is Basír diktátor erő szervezetei működnek, lőnek a lakosságra, akik tiltakoznak az éhénység miatt. A legutóbbi tiltakozások alkalmával is több tucat ember halt meg, több száz ember sérült meg, és rengeteg ellenzéki politikus és aktivista ül börtönben. Ez egy diktatórikus rezsim, amely fél, és joggal fél, mert az emberek azt mondják, hogy teljesen mindegy, hogy otthon maradunk, vagy az utcára megyünk, így is úgy is meghalunk. Fontos, hogy mi itt a plenáris ülésen támogatásunkról biztosítsuk az embereket, az egyre inkább, egyre nagyobb arányban mobilizálódó középréteget kell támogatnunk. Az emberek egy olyan rezsimtől szenvednek, amelynek börtönben a helye. Úgy gondolom, hogy jövőbeni együttműködésről Basír alatt nem lehet szó. Elnök, köszönöm szépen. Megadom a szót Kastád úrnak az FTD részéről. Köszönöm szépen. A szudáni emberek azt akarják, hogy bukjon a rezsim, és a kártumi tiltakozások a könygáz bevetése is ezt támasztja alá. Több ezren vonultak utcára és változást követeltek, követelték az elnök lemondását is. Káosz uralkodik az országban a tiltakozások kezdete óta, brutálisan lépnek fel a tiltakozók és polgá- tiltakozókkal és a polgárokkal szemben. Drámai a mérleg, 45-en haltak meg néhány hét leforgása alatt, és több száz ember tartóztattak le egy vérszomjas zsarnok miatt, Elbesír miatt, aki már hosszú ideje hatalmon van. Emberjogi jogsértéseket követett el, népértással is vádolják, és most még megpróbálja meghosszabbítani a mandátumát tekintettel 2020-as választásokra. Azt akarjuk, hogy az összes tiltakozót bocsássák szabadon, az Zaharov díjazott Mawad Dussmant és másokat is. Úgy gondolom, hogy a gazdasági eszközeinket is be kell vetnünk a nyomásgyakorlás céljából, annak érdekében, hogy véget vessünk ezeknek a vérengzéseknek. Köszönöm. Elnök, köszönjük szépen. Az ENF részéről most Árnatő asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. 2012-ben Patanger eh, filozófus eh, elmondta, hogy a eh, Front National gondolatait megvalósítják Szudánban, és most legyek egy kicsit provokátor, és hadd hasonlítsam ezt a helyzetet. A szudáni hatóság szerint 800 embert tartóztattak le, vagy állítottak le a tüntetés során, ez kevesebb, mint ez az 5000 zsilé zsón, vagy sárga mellényes, akit a Macron rendszerében leállítottak a tüntetés során. Az Kastanen miniszter által az, az elnyomás szintén nagyon hatáson. Európában az iszlamisták egyre elterjednek. Hadd említsek egy erkölcsi leckét. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament először körülnézzen, hogy a saját házatáján mi folyik, mielőtt más országokban veti fel az emberi jogi jogsértéseket. Köszönöm szépen a következő hozzászóló, a Hetman úr, másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Azok a tüntetések, amelyek Szudánban folynak az elmúlt hónapban, ezek egyre erőszakosabbak, és a szudániak szörnyű szegénységben élnek, kevesebb mint egy dollár áll rendelkezésükre naponta a túléléshez nem igazán csodálkozhatunk azon, hogy az élelmiszerárak növekedése oda vezetett, hogy a szudániak utcára vonuljanak. Ellenzik az alkotmány megváltoztatását is, azzal a hatása lenne ugyanis ez, hogy Al-Bashir elnök élethosszig elnök maradhatna. Őt azonban megvádolták súlyos emberi jogi jogsértésekkel és emberiség elleni bűncselekményekkel. Az Európai Unió feladata, hogy felhívja a szudáni hatóságok figyelmét arra, hogy ne használjanak erőszakot, és állítsák le a keresztények és más vallási csoportok elnyomását. A véleménynyilvánítás szabadságát is korlátozzák, az internetet is korlátozzák én támogatnám azt, hogy hogy állítsuk le az azoknak az eszközöknek az exportját, amelyeket kínzásra lehet használni. Word képviselő következik. Köszönöm. Múlt héten Mara Alhás, egy szudáni újságíró, aki Liverpoolban él az én választási kerületemben, megkeresett engem, mert aggódott az országa helyzete miatt, és azt mondja, hogy a civil társadalom rettenetes erőszak hullámnak van kitéve a tüntetések nyomán. al elnyomó rendszer elleni tüntetésekről van szó. Az újságírónak erről bizonyítéka van. Az emberi jogi jogvédő Yasser Elszer Ali Eh, akit Kartonban lőttek le december végén. Eh, tíz, év, tíz napig volt eh, intenzív osztályon, aztán két nap múlva otthonról hurcolták el, és most pedig embertelen körülmények között tartják fogva. Nagyon aggódom az egészsége és az élete miatt. Felhívom az szudáni hatóságokat arra, hogy azonnal engedjék szabadon, és lássák el aztán nem nagyon fontos az is, hogy azonnal tájékoztassák a családját a tartózkodási helyéről. A szudáni emberi jogi szervezetek nagyon aggódnak, ugyanúgy, mint ahogy mi is a főképviselőt arra kérem, hogy minden szükséges lépést tegyen meg annak érdekében, hogy a szudáni hatóságokat szólítsa föl, győzze meg arról, hogy, hogy um, bocsássák szabadon. A Liverpooliaknak pedig köszönetet kell mondanom, amikor is Szudán mellett kiállnak, a szudáni emberek mellett, és Tereza May ellenséges öm, um, felszólításainak nem fogunk eleget tenni, amely jelenséges felszólításokkal bevándorlókra és a migránsokra vonatkoznak. Köszönöm szépen, Kelly képviselő a szó másfél percre. Még egyszer a szudáni egyre romló helyzetről beszélünk, az alapjogi helyzetről. A megszorító intézkedések nyugtalanságot váltattak ki, és ez kormányellenes tüntetésbe csapott át. A békés tüntetés, az véleményinfetás szabadságának tiszteletben nem tartása, az békés tüntetők elleni fellép, erőszakos fellépés elítélendő. Elítélem azt is, hogy ismeretlen helyen tartják fogva Szali Mohamed mente, ez egy emberi jogi jogsértő, emberi jogi jogvédő, aki a jogi reformot követeli. Hasonló esetekben is követelem azt, hogy más hasonlóan fogvatartott személyek szabadon bocsátását. Aztán a keresztények üldözése is elfogadhatatlan, ezt nekünk keresztény demokratáknak mindenképpen említenünk kell. A szabad és független sajtó a demokratikus társadalom egyik alappillére. A véleménynyilvánítás szabadsága eh, elengedhetetlen, eh, folyamatos támogatást kell eh, nyújtani a civil társadalmi szervezeteknek és a jogvédőknek. Az Európai Uniónak együtt kell működnie a, abban is, hogy a nők jogait biztosítsák. A szudáni hatóságoknak a nemzetközi kötelezettségeiket eh, be kell tartaniuk, és válaszolniuk kell kérdéseinkre. Köszönöm szépen, most pedig Kán képviselője a szó, tessék. Mr. President. Elnök úr, a szudáni nemrég történt politikai események nagyon, nagyon nagy aggodalmat okoznak, ezért a megállapít, megállításukra kell törekednünk. A kenyér árak nagyban megnövekedtek, és Al-Bashir 29 éve tartó regnálása ellen most tüntetések indultak. A tüntetéseket a, nagyon kemény erőszakkal, könygázzal és más eszközökkel nyomták el újságírókat, orvosokat, diákokat vertek meg és tartóztattak le, de a tüntetések ennek ellenére is folytatódnak. Egyre véresebb a helyzet, mert Álbásír minden áron a, ragaszkodik a hatalmához. A darfúriakat különösen zaklatják és erőszakot alkalmaznak ellene. A rezsimet meg kell büntetni a nemzetközi törvényeknek megfelelően, és minden jogtalan letartóztatást, börtönbüntetést, erőszakalkalmazást el kell ítélnünk, ezeket meg kell, ezeknek az okozóját meg kell büntetni. Al-Bashir ellen még mindig nemzetközi elfogadó parancs létezik, népírtás, emberjogtiprás és egyéb okok miatt nyomást kell gyakorolnunk Szudánra, többek között a párbeszéd miatt is, de ez nem elég, a nemzetközi közösség nem hunyhat szemet ezzel, ez, e fölött az erőszak fölött, végül pedig e, itt az ideje, hogy célzott szankciókkal sújtsuk azokat, akik elkövetik ezeket az erőszakos cselekményeket, és hogy felülvizsgáljuk a kétoldalú együttműködésünket. Köszönöm szépen, Fronzulika én most a szó két percre. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, tisztelt kollégák! még hogyha történtek is előre, előrelépések az intézmény, illetve a jogalkotási reformok során, tömeges erőszakkal nyomták el a legutóbb történt tüntetéseket, tehát még mindig megtagadják az alapvető jogokat és a szabadság jogát a polgároktól. Az Európai Uniónak és tagállamainak sokkal nagyobb szerepet kellene játszani a régiókban, régióban meg kell védenünk az alapvető jogokat, és az repülőtereken nagyobb hozzáférést kell biztosítani a nemzetközi segélyszervezeteknek, hogy segíthessék az ott segítségre szorulókat, ezen kívül pedig a véleménykifejezés szabadságát is támogatnunk el, illetve el kell érnünk azt, hogy az olyan civil szervezetek, amelyek az emberi jogokért harcolnak, kaphassanak támogatást többek között az Európai Fejlesztési Alapból. Egy ezen kívül pedig át kell gondolnunk azt, hogy esetleg csökkentenünk kellene a támogatást, Szudánnak nyújtott támogatást, hogyha arra szükség van, hogyha tudjuk, hogy ezt a támogatást nem megfelelő módon használják föl. Végül pedig teljes mértékű átláthatóságot kell biztosítanunk olyan projektekkel kapcsolatban, amelyek a biztonságot érintik, olyan tervezett tevékenységekkel kapcsolatban, amikor Európai Uniós támogatást adunk ezekhez. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen. Most pedig a Catch the Eye keretében Faria képviselő kap szót. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők! Miután egy hónappal ezelőtt az áremelkedések tüntetéseket váltottak ki, a kormányzati erők a tüntetők közé lőttek, és megpróbálták eltántorítani azon bátor szudániakat, akik a rezsim a korrupció ellen tüntettek. A kartumi tiltakozások előre haladásával a, rend, a rezsim továbbra is önkényes letartóztatásokat gyakorolt, és számos alkalommal megsértette a jogvédők jogait, illetve az állampolgárok jogait. Az Európai Uniónak ki kell tartania alapvető értékei mellett, és ezen terrorkampánynak véget kell vetnie, és Omar al elnököt arra kell felszólítania, hogy vonja felelősségre az elkövetőket, és hagyjon fel a konfrontációval, bocsássa szabadon Szali Mahmud Oszmánt és másokat, és tegye lehetővé a szudáni nép számára, számára, hogy éljen alkotmányos jogaival, beleértve a békés gyülekezéshez való jogot. Még egyszer, biztos asszony, az Európai Uniónak most kell cselekednie, nem máskor, és szankciókat kell életbe léptetnie Al-Bashir kormányában szemben, és minden pénzügyi támogatást fel kell függesztenie. Köszönöm szépen, López Aguilar következik egy percben. Elnök úr, biztos asszony, az Európai Parlament korábbi ciklusában lehetőségem nyílt arra, hogy egy választási megfigyelési misszión részt vegyek Szudánban. Els, első kézből láthattam azt, hogy a szudáni nép hogyan kívánja gyakorolni a demokratikus jogát. Nagyon hosszúra nyúlt a választás, tehát nagyon szomorú, hogy ismételten itt az Európai Parlamentben arra kényszerülünk, hogy az alapvető jogok megsértéséről kell, hogy beszéljünk Bashir elnök, akivel szemben már a Nemzetközi Büntetőtörvényszék is fellépett, egy olyan alkotmányos reformot próbál keresztül vinni, amely illegálisan letartóztatja azon jogvédőket, akik felépnek a jogsértésekkel szemben. Mogherini, illetve ön is, Malmström asszony, aki a kereskedelmi tárcát felelős, fontos, hogy biztosítsák, hogy szankciók szankciókat léptessünk életbe, hiszen ezen cselekmények teljességgel elfogadhatatlanok a nemzetközi közösség és az EU számára, hiszen másfajta értékeket képviselünk. Köszönöm. E, Köszönöm. Elias úr következik. Köszönöm. Elnök úr, az, el, az elnyomás e, igen gyakori Szudánban. Van egy e, állami titkos szolgálat, amely az aktivistákkal és a hallgatókkal, valamint a tüntetőkkel szemben elnyomást alkalmaz. Ez csak növekedett a gazdasági válság után. Noha Szudán egy gazdag ország lenne, valójában kenyérért is harcolni kell. Albasír elnök pedig épp ideje, hogy a büntetőbíróság elé álljon. Ő szeretne továbbra is elnök maradni, ezzel remélve, hogy megúszhatja a az eljárást. Szankciókat kell alkalmazni, Basírnak és barátainak meg kell érteni, érteni ők, hogy nem kényszeríthetik rá az országra az iszlám törvényt, nem léphetnek fel a keresztény népesség ellen. Masrum az, hogy azonnali szankciókat kell bevezetni a rezsimmel szemben. Köszönöm. Következő, Pospisil úr, egy perc. Köszönöm. Természetesen egyetértek azzal az állásfogás tervezettel, amiről ma szavazunk. Úgy látom én is a szudáni helyzetet, ahogy a kollégák látják. Arra a szomorú tényre szeretném felhívni a figyelmet, hogy most ismét beszélnünk kell a szudáni helyzetről, beszélünk az elnyomásról, az emberi jogok megsértéséről, miközben a helyzet egyre csak romlik. Nem tudom, hogy van-e megoldása A kérdésem önhöz, biztos asszony, az az, hogy szerintem meg kell erősíteni a szankciókat, szembe kell menni a Basír kormányjal, be kell fagyasztani a Basír rezsim embereinek a bankszámláit. Gazdasági módon lehet eh, nyomást gyakorolni erre az őrült rendszerre, de ez nem teljes megoldás. Ez eh, az állásfoglalás nagy szimbolikus eh, jelentéssel bír. Remélem, hogy a bizottság ezt a szimbolikus értéket tettekre fogja konvertálni. Köszönöm. Az utolsó spontán hozzászólaló, Itörgály úr. Köszönöm, elnök úr. Először is elemeznünk kell azt, hogy mi is történik ebben az afrikai országban, Szudánban. Erőszak, források hiánya, egyenlőtlenség, emberi jogok mellőzése, sajtószabadság hiánya, és ez egy olyan diagnózis, amely több afrikai országban is felállítható, de Szudánban a jelenlegi politikai és társadalmi helyzet egyre aggasztóbb azért, mert az ellenzéket erőszakkal elnyomják, és a kormány nem teszi lehetővé a tüntetéseket, hiszen erőszakkal oszlatja fel ezeket a tüntetéseket, több mint 40 ezeren vesztették életüket, és akkor a sérültekről és a fogvatartottakról még nem is beszéltünk. 2020-ban választásokat tartanak ott, és attól tartok, hogy ha megnézzük, hogy mi történik most az országban, akkor arra következtethetünk, hogy még nagyobb elnyomásnak lesznek kitéve az ellenzéki erők, és akik nem al elnök kedve szerint járnak el, még inkább el lesznek nyomva például, akik keresztények, és nem gyakorolhatják hitüket szabadon. Éppen ezért arra kérem az Európai Unió intézményeit, hogy hozzanak intézkedéseket és szankcionálják Szudánt a kormány jogsértései miatt, amelyeket pont a saját népével szemben követel. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most pedig biztos asszonynak adom meg a szót, aki a vitát lezárja. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Az emberi jogi helyzet Szudánban továbbra is aggasztó az Európai Unió számára, leginkább a szólásszabadság, a gyülekezési jog megsértése, illetve a civil társadalom a szembeni megszorítások legagasztóbbak. Az elmúlt hetekben a kormányzat, a szudáni kormányzat a tüntetésekre láttuk, hogyan reagált, ez tovább rontotta a helyzetet az emberek azért mentek az utcára, mert egyre nehezebb a megélhetés. A biztonsági erők erőszakkal, éles lőszerrel, könygázzal és önkényes letartóztatásokkal reagáltak a tüntetőkre. Több mint 40-en vesztették az életüket, több mint 800 ember tartóztattak le újságokat is megszálltak, az közösségi média, az internet is korlátozásra került. Az Európai Uniót eh, aggasztja az, hogy a kórházakban eh, az orvosok és eh, nővérek ellen is bevetettek könygázt, ez elfogadhatatlan. Azt várjuk a szudáni kormánytól, hogy minden újságírót, ellenzékit, emberjogvédőt és más tüntetőt, akit önkéntesen tartóztattak le, azonnal bocsássák szabadon, és azt várjuk, hogy vizsgálják ki a haláleseteket és a visszaéléseket elengedhetetlen, hogy a felelősöket e- elszámoltassák. Továbbá mindkét oldalnak önmegtartóztatásról kell tanulbizonyságot tenni annak érdekében, hogy ne romoljon tovább a helyzet. A szudáni népnek alkotmányos joga, hogy félelem nélkül hangot adjon a véleményének. Politikai és gazdasági reformokra is szükség van, hiszen az emberek nem véletlenül vonultak az utcára, óriási nehézségekkel szembenézniük. Garantálhatom, hogy az emberi jogok és alapvető szabadságok mellett kiáll az Európai Unió, támogatja az emberi jogvédőket, szociál, a, a civil szervezeteket minden lehetséges eszközzel. Nyilván kihatással van a kapcsolatainkra az Basir elnök ellen kiadott le, letartóztatási parancs, Eh, illetve a kotonói megállapodást nem a Szudán. Ami azt jelenti, hogy az Európai Fejlesztési Alapból nem részesülhetnek. De ahogy önök is tudják, az ország eh, borzasztó gazdasági és humanitárius helyzetben van. A konfliktus, a, az instabilitás a régió egészét befolyásolja. Éppen ezért egy különleges intézkedésről döntöttünk egy millió euró összeggel két évvel ezelőtt, anélkül, hogy a politikai eh, vezetőket támogatnánk. Az európai sürgőségi eh, alapon az eh, European Trust Fund for Africa csatornáin keresztül folyosítjuk ezt a pénzt. A minden szinten próbáljuk a szudáni kormánynak jelezni eh, az elvárásainkat és az aggodalmainkat, annak érdekében, hogy javuljon a helyzet. Ennek például az egyik következménye az volt, hogy a sajtószabadsággal, illetve az eh, emberi jogokkal kapcsolatos előgazítással foglalkozó projekteket tudtunk támogatni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, mondja az elnök. Hat állásfoglalási indítvány érkezett. Ezekről ma fogunk természetesen szavazni, és ezzel azt hiszem nem nincs más hátra, mint hogy ezt a vitát lezárjam, az ülést berekeztem egészen 12 óráig, amikor is kezdjük a szavazásokat. Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a vitában. president! Az elnök. Good afternoon, colleagues. Jó napot, kedves kollégák! Szavaznunk kellene déltől, és elmúlt 12 óra. Mindenkinek adok még 30 másodpercet, hogy helyet foglaljon. Thank you and thank you for those assisting me in trying to gain silence in the chamber. So please take your seats. Kérem mindenki foglaljon helyet. Szeretnék csendet, több jelentésről is kell beszélni, de még előtte Piri asszonynak szeretném megadni a szót. Parancsoljon öné a szó. Thank you very much, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Ma reggel holland újságíró Hans Boersma Törökországból kiutasításra került teljesen váratlanul. Felmerül a kérdés, hogy újabb példája ez annak, hogy hogyan próbálják Törökországban elhallgatni az újságírókat? Tajani elnök úrtól azt szeretném kérni, hogy vegye fel a kapcsolatot a török szervekkel, és kérjen indokolást a holland újságíró kiutasítására, mert állambiztonsági okokra hivatkoztak, de konkrétumot nem mondtak, és jó lenne, hogyha Őrő egyben a sajtószabadság fontosságát hangsúlyozná Törökország irányába. Köszönöm. Thank you, madam. Um... Köszönjük szépen. A támogatásunkról biztosíthatom, és volt újságíróként különösen egyetértek önnel, Wolf úr. Thank you, madam, uh, Köszönöm szépen, alelnök asszony ügyrendi kérdésekben lehet szót kérni, különböző cikkre hivatkozva. Többször mondják, hogy ne hátráltassuk a munka menetét. Kérem jelezzék, hogy az Piri asszony a házszabály melyik cikke alapján szólt hozzá, akkor jövőben én is ugyanerre a cikkre hivatkoznék, hogyha valami hasonlót akarnék bejelenteni. Köszönöm. Wolf, I will get the services. Wolf úr, felveszik a szakértőnk a kapcsolatot önnel. Szosznyis szomszédja és kollégája is szót kért parancsoljon. Köszönöm szépen. Bilbao Barandika asszony itt a plenáris ülésteremben azt mondta, ami szerintem elfogadhatatlan, hogy tehát hivatkozott hozzászólókra, és jó lenne, hogyha magába nézne, és nem hiszem, hogy ilyen kommentárokat kellene bizonyos kollégákkal szemben tenni, hogy kinek van itt hely és kinek nincs. Jó rendben, kedves kollégák, most már tényleg kezdjük el a szavazást. Az első jelentés Azerbajdzsánnal kapcsolatos. Mehmen Yusufnak azt hiszem, hogy Harms asszony szeretett volna ezzel kapcsolatban szót kérni, parancsoljam. Sajnálom, nagyon jó volt uh, a munka. Az uh, állásfoglalás kapcsán alá is írták rengetegen, de két szóbeli módosítót kell benyújtanom, amelyek technikai jellegűek. Szeretnénk, hogyha ez az állásfoglalás teljesen korrekt lenne. a B és C pontokban szerettem volna erről szólni, de hogyha önök is elfogadják, mindkét technikai jellegű módosítót most fel tudom vezetni. Tehát szeretném, hogyha elfogadnák a következő változtatásokat a B pontban. Mehman Husseinov, akit 2019 márciusában fognak várhatóan szabadon bocsájtani, még további 5 7 éves büntetés hosszabbítást kaphat olyan vádak alapján, amelyek a 315 per 2-es cikk eh, helyett csak a 317 per 2-es alapján. Ez az első szóbeli módosítom. Kérem ezt támogassák. Második szóbeli módosítom. a külszolgálat, az Európai Külszolgálat küldöttségének eh, látogatását illeti. Abban börtönbe látogattak, ahol Mehman Huszainovot fogva tartják. Ez nem január 10-én, hanem január 11-én történt. És ahogy a vitában is elmondta biztos asszony, a külszolgálat eh, beszámolója alapján Mehman Husseinov befejezte a az éjségsztrájkát, ami az egyik kiváltó oka volt ennek az állásfoglalásnak, ezért itt és most azt is el kell mondanom, hogy a családja és a jogászok nem, nem erősítették meg azt, hogy be valóban befejezte az éjségsztrájkját. Köszönöm a figyelmüket, türelmüket, és kérem, hogy ezeket a technikai módosításokat támogassák. Köszönjük szépen, Hamzasszony! Két technikai módosításról beszéltünk, van-e, aki ellenzi ezeket? Úgy látom, hogy nincsen akkor megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk az állásulás egészéről. A szavazást lezárom. Elfogadtuk, köszönöm. Közös állásfoglalási indítványok Szudánnal kapcsolatban hat frakciótól mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Következő jelentésünk a litvániai Ignalina atomerőmű leszerelését segítő támogatási program. Harms asszony jelentése név szerint szavazunk szavazást. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Következik a Pirinski jelentés, éves jelentés az Európai Beruházási Bank 2017 évi pénzügyi tevékenységének ellenőrzéséről. Név szerint szavazunk szavazást. Megnyitom. Szavazást Lezárom. Elfogadtuk. Svoboda úr jelentése fegyveres konfliktusokban és háborúkban zsákmányolt műkincsekkel és kulturális javakkal kapcsolatos határon átnyúló visszaszolgáltatási kérelmek név szerint szavazunk. Szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Következő jelentés, a Regner jelentés, a jogi bizottság tárgyalásokat kezdene a Regner jelentés a kapcsán. Határokon átnyúló átalakítások, egyesülések és szétválások témájában szeretne valaki hozzászólni ehhez a témához? Rendben. Ezt a döntést, a szakbizottság döntését szavazásra bocsájtom, név szerint szavazunk, szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. tehát elfogadtuk a jogi szakbizottság döntését, elkezdhetik a tárgyalásokat azonnali hatállyal. Következő napi rendi pont. A halászati bizottság döntéséről szavazzunk az Aguilera Garcia jelentés alapján a tengerfenéken élő állományoknak a témájában. Szeretne valaki hozzászólni? Igen, Aguilera Garcia asszony parancsoljon. Köszönöm szépen. Nyugalom, nyugalom. Rövid leszek. Most egy lehetőségünk nyílik arra, hogy megszavazzuk azt a mandátumot, amelynek érdeké, értelmében a földközi tenger térségében, a nyugati földközi tenger térségére nézve lesz egy, egy, egy stratégiánk, egy mandátum. 24 kompromisszumot elfogadtunk az utolsó percig. Elhalasztottuk a szakbizottsági szavazást is, hogy nagyobb legyen az egyetértés, a megállapodás, ezt elértük, és ha most igennel szavaznak, akkor lehetőségünk nyílik arra, hogy el első alkalommal, hangsúlyozom, a földközi tenger térségében egy általános állománykezelési irányítást vezessünk be, hogyha nem, akkor ez nem tud valóra válni, hogyha nem szavaznak. Köszönöm. Valaki még szeretne hozzászólni ehhez, úgy látom, hogy nem, akkor szavazunk név szerint. Szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. elfogadtuk. Tehát a halászati bizottság azonnali hatája elkezdheti a tárgyalásokat. Köszönjük, a következő jelentés következik. Mindenkinek nagyon jó kedve van ma, remélem ez továbbra is így marad. Gerdia Zabel Rubiel asszony és Szarvama úr közös jelentése a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló általánossá vált hiányosság esetén az unió költségvetésének védelme témájában Szarvama úr kért szót parancsoljon. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, az egyik legfontosabb dolog, amire szükségünk van ahhoz, hogy bármelyik tagállamon a demokráciát fenntartsuk, ez a jogállamiság. A jogállamiság alásása mindig veszélyes, hiszen ez más demokratikus elemeit is meggyengítheti az államnak. Ezért szavazunk most erről a jelentésről. Hadd hangsúlyozom, hogy ez a rendelet e, a jogi alapja a szerződés 322-es e, cikke, nem a 7-es cikk, tehát a költségvetés témájában keresendő a jogalap, hiszen az Európai Unió költségvetésének a védelmét célozza. Másik dolog, amit fontos érteni ezzel kapcsolatban, hogy ugyanolyan költségvetési következményekkel számolhat minden tagállam, ahol alássák a jogállamiságot. Tehát egyenlő elbánást ígérünk. Köszönjük szépen, Szárvama úr, név szerint szavazunk az, e, a bizottság javaslatának visszautasítására. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. Szárvama úrnak egy szóbeli módosítója is van? Parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Igen, a szóbeli módosító következő. Az adó elkerülés, szankcionálása e, és az administratív együttműködés adóügyekben és adóverseny szavak törlése, mert az adó ö, e, politika a tagállamok hatásköre, ezért ennek semmi keresni ebben a jelentésben. Tehát ezt a törvényt javasolnánk. Van, aki ellenzi ezt? Yes, there are. Igen, úgy látom, hogy jó néhányan ellenzik. Köszönöm, foglaljanak helyet, akkor szavazzunk erről. Akkor felolvasom szó szerint. Az illetékes bizottság har, ö, 37-től 44-ig, 46-tól 56-ig, 62-től 68-ig mellette, ellene. ellenőrizik elektronikusan. And that is closed now. The... Szavazás lezárom. Elfogadtuk. 36-os módosító név szerint szavazunk. elfogadtuk. 72-es mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el. 29-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, elnézést. 81-es mellette. Ellenőrizzük a 29-est? Ha szeretnék, jó rendben. Ja nem, akkor 81-es mellette, ellene. Tartózkodik, nem fogadtuk el. 73-as mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 69-es mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el. 45-ös mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 8, ö, 82-es, javítja magát az elnök, 82-es mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el. 70-es mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el. 71-es mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el. 57-től 61D-ig mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 76-os, 77-es értelmét veszti, 79-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 80-as mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. A bizottság javaslatának egészéről név szerint szavazunk, szavazást megnyitom. Szavazást lezárom és elfogadtuk. Gardia Zabal Rubiel asszonynak adom meg a szót. Thank you, Chair, and thank you for köszönöm, elnök asszony, és köszönöm ezt a támogatást az elnökök értekezletének az MFF-fel kapcsolatos döntésére vonatkozóan. Most visszautaljuk az illetékes bizottsághoz ezt az anyagot az 59 A szabály értelmében. Rendben, akkor ezt bocsájtom szavazásra mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Akkor a szakbizottság, illetékes szakbizottsághoz utaljuk vissza a témát a tárgyalások megkezdésére. A Sven Gigot jelentés az adóügyi együttműködés szolgáló fiskális program létrehozásának témájában egyes módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes és hármas módosítók név szerint szavazunk. elfogadtuk. Egy CP2 értelmét veszti a bizottság javaslatának az egészéről szavazunk. Természetesen név szerint a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Sven Gígolt kap szót. Kértem szót, elnök asszony, de természetesen az intézmény közé tárgyalások miatt a szakbizottságnak kell visszautalni a kérdést. Jó javaslatot, szavazás bocsájtom mellette, ellene tartózkodik, akkor elfogadtuk. Gigold úr, köszönjük. Következő jelentésre léphetünk tovább. Bodil Valero jelentése a jogok és értékek program létrehozásának témájában. Kettő kettő módosítónk, 113-114-es név szerint szavazzunk. Nem fogadtuk el. Következő módosító csomagról szavazunk mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 21-es név szerint szavazunk. elfogadtuk. 73-as két részben első rész mert név szerint szavazunk. Elfogadtuk második rész, szintén név szerint szavazunk. Nem fogadtuk a bizottság javaslatának egészéről, név szerint szavazunk. Elfogadtuk. Elnézést, tehát Valero asszony, nem Valero úr, Valero asszony, szeretne hozzászólni, parancsolni a szó akkor. Sorry, I I would like that the matter be referred back to... Szeretném kérni, hogy a szakbizottsághoz utáljuk vissza ezt a dossziét az intézmény eh, közi tárgyalásokra. Eh, 59 per 4-es házszabály értelmében. Jó, akkor erről szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, akkor a szakbizottságnak utaljuk vissza a témát a tárgyalások megkezdésére. Következő jelentés. Vladimir Uricev kollega témája szomszédsági fejlesztés és nemzetközi együttműködési eszköz tevékenységét kiegészít Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz 1-től 47-ig módosítok mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk 48-as mellette, ellene, tartózkodik. Nem fogadtuk el. A bizottság javaslatának egészről név szerint szavazunk. Szavazás lezárom. Elfogadtuk. Folytassuk. A Larakom jelentésével a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó kisadalmi fizetés elleni felépés, négyes bekezdés első, két részben első rész mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük tehát a második részt, a négyes bekezdés második részét. Ellenőriztük elektronikusan, és megszavaztuk valóban. Egyes módosító név szerint szavazunk. Elfogadtuk. Kettes módosító, megint név szerint szavazunk. nem fogadtuk el. Hármas módosító. Elfogadtuk. Az elsoglalás egészéről szavazunk természetesen név szerint. A szavazást lezárom. Meggyőző többséggel elfogadtuk. Köszönöm folytassuk Barbara Kappel jelentésével. Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységéről az elsorolás egészéről név szerint szavazunk. Szavazást lezárom, és megállapítom, hogy a jelentést elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Következik differenciált integráció Pascal Durant Név szerint szavazunk az állásfoglalás egészéről. Szavazást lezárom elfogadtuk. Az utolsó jelentés Joe Linen és Janet Tum jelentése 8 bekezdés első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 16-os bekezdés első részről név szerint szavazunk. Elfogadtuk a második rész, név szerint szavazunk. Szavazás lezárom. Elfogadtuk. Az állásfoglalás egészéről név szerint szavazunk. Szavazást. Megnyitom, szavazást lezárom. Elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőknek, köszönöm. Köszönöm kollégák, kérem halkan hagyják el a termet, mert akkor el is tudjuk kezdeni a szavazatmagyarázatokat, és legfeljebb 14.45-ig maradhatunk. A bőge jelentéshöz térünk vissza, Curtin Darling asszony kap szót. Úgy látom, hogy Kirtin Darling asszony nincs itt. Sosnyerz úr fog szót kapni, aki viszont telefonál. Menjünk tovább. Záhradil úr kap szót. Egy perc szavazat, magyarázat következik a böge jelentéshez. i'm not making much progress on getting people to contribute to the explanation of votes. I'm going... Úgy tűnik, hogy nem megy ez ma nekünk. Lépjünk tovább. Howard kollega kap szót. A Fernandes Galtieri jelentés az Invest EU programmal kapcsolatban ehhez lehet szavazatmagyarázatot fűzni. Köszönöm, elnök asszony, amikor találkozom emberekkel, akik részt vesznek Európai Uniós programokban, állandóan az egyszerűsítés szükségletéről beszélnek. Itt valóban van egy kis egyszerűsítés ebben a jelentésben, hiszen a rövidítések száma is csökken, egy egységes kormányzási modell van, és egy kontaktpontba hozunk össze 13 különböző szolgáltatást, szolgálatot, ez rugalmasságot is biztosít, eh, egy eh, olyan program, amely korábbiakban nem illhet bele, és 13, eh, illetve 9,5 milliárd a rendelkezésre álló pénz amely a bizottság szerint 650 milliárdnyi eh, felhajtó erőt fog képezni, és eh, ez az alap eh, olyan helyekre mehet, ahova a magánpénzek nem mennek, és valóban valódi partnerségek jöhetnek létre a jövőbeni növekedés érdekében. Makovej asszony következik. Uh, în prezent nivelul uh, și protecția de. Köszönöm. A befektető védelem szintje jelenleg nem tükrözi a strukturális uh, szükségleteket, és nem felel meg a társadalmi változásoknak, a globális versenynek. Állandó támogatásra van szükség ezért támogatom az Invest EU alap létrehozását, amely a kutatás, fejlesztés, digitalizáció területén fog különbséget jelenteni, foglalkoztatást, munkahelyteremtést jelent, illetve a párizsi klímaváltozási céljaink elérése szempontjából is fontos kutatásfejlesztésbe, tudományba, oktatásba, szakképzésbe fektetni az egyik fő kedvezményezetje ennek eh, Románia kell, hogy legyen, ahol az emberi erőforrások nagyon alkalmasak erre. Köszönöm. Most pedig a Mató jelentés következik, Európai Központi Bank éves jelentése. Ha a mikrofont eh, bekapcsolja, öné a szó. Én Közép-Amerika és eh, az előző jelentéssel kapcsolatban is kértem szavazatmagyarázati lehetőséget. A Közép-Amerikára vissza fogunk térni, mert három kollégát is felszólítottam, és senki. Hozzátehetjük a listához az önnevét is, de eddig nem volt rajta. Később visszatérünk erre. Ön pedig telefonált akkor, amikor az ön nevét kimondtam, Sosnérc úr. Nem soká visszatérünk rá a mató jelentést most előre vesszük, az Európai Központi Bank éves jelentése. Maurel úr, öné a szó. Merci, Madame la Présidente. Nous venons de... Köszönöm, elnök asszony az eurozóna 20 éve létezik, és érdekes, érdemes eh, kritikus mérleget vonni, beleértve az EBC-ről is, az EKB-ről is. A kvantitatív easingnek eh, megfelelő szerepe volt abban, hogy az eurozóna megmaradhasson, és eh, a déli államok számára egy puffert jelentett, amely államok komoly károknak voltak kitéve. Az expanzionista politika, beruházások eh, helyett eh, az Európa zónára vonatkozóan ez a jelentés eh, a hagyományos doktrinákat támogatja, a strukturális reformokat, amelyekre szükségek, szükség van, és amelyek egyébként be fognak tenni ezeknek a déli országoknak. Az eurodivergenciára kell valami megoldást találni, transferunió, és egyéb megoldási javaslatok formájában sajnálatos módon ezekben a jelentésben nem ez szerepel, Európa jobbat érdemel. Köszönöm, akkor visszatérünk az első jelentésre, Közép-Amerika következik. Curtin Darling asszony továbbra sincs itt, lépünk tovább, Szosnyerc úr kap szót, öné a szó, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Nemmel szavaztam erre a jelentésre ugyanis ez egy kereskedelmi jelentés állítólag Európa és Közép-Amerika között, és amikor az Európai Unióról és más aláíró felekről beszélünk, miért kellene egy kereskedelmi megállapodásba a nemekkel kapcsolatos aspektusokat bevonnunk? Főleg miután miért, tudjuk, hogy miért volna, nem tudjuk, hogy miért volna szükség egy konkrét fejezetre erről a témáról még egy cím, nem tudom, van, aki azt hiszi, hogy a kereskedelem nő, talán van, aki azt hiszi, hogy Kopernikus is nő volt, nem tudom. Zakradír úr a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök asszony. Nem tudtam igen szavazni erre a jelentésre. Noha támogatom a hasonló megállapodások végrehajtásának értékelését. Ugyanakkor van egy módosító, ami aggasztott, és amire nem tudtam igennel szavazni, ez pedig a szankciók gondolata a felülvizsgálati folyamat során. Nem hiszem, hogy a szankciók hatékony eszközként szolgálnák elő a végrehajtást. Természetesen foglalkoznunk kell az emberi jogok helyzetével, vagy a környezetvédelemmel ezekben az országokban, de mindezen problémákat szankciók által nem fogjuk tudni megoldani, erre más eszközök is vannak. És a Kereskedelmi Bizottság tagjaként mindig is elleneztem a szankciókat. Pontosan ezért nem tudtam igennel szavazni. Henen úr a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök asszony. Az Köszönöm szépen. Az elnök az, az, az Európai Parlament megközelítése úgy tűnik, hogy egy olyan szervezetről van szó, amely bármilyen forradalmi rezsimhez hasonlóan, akár az autoritár Oroszországhoz hasonlóan megpróbálja az ideológiáját a világ más részeire exportálni, hogy ott lemásolják azokat. Az EU közép-amerika régióval megkötött szerződései mind arra az alapelvre épülnek, hogy regionális integrációra van szükség, blokkokra, és nem kétoldalú megállapodásokat akarnak kötni az országokkal. Éppen ezért a közép-amerikai országokat nemzetek fölötti szövetségekbe kényszerítették. Igazából nem értem, hogy ez miért van így. Persze biztosan vannak itt sokan, akik úgy gondolják, hogy a regionális társulások megfelelőek, és ebbe az irányba kell a világot mozdítani, de az igazság az, hogy az 50-es években is, amikor az eszakot létrehozták, Köszönöm szépen, egy perc áll a magyarázatok rendelkezésére. Most a Torvalds jelentés következik, Morel úri a szó. Sir, you have the floor. On the Torvalds report. Euh, a bankunióhoz szeretnék hozzászólni, arról van most szó? Igen, akkor el tudom kezdeni, ugye? Tíz évvel a pusztító pénzügyi válság után a bankunió még mindig eh, nem lett eh, végrehajtva. Eh, a nagybankok továbbra is fenyegetik a társadalmunkat eh, instabilitásuk miatt. Eh, új válság esetén eh, továbbra is az államokra maradna az, hogy ugyanúgy, mint 2008-ban a zsebükbe nyúljanak. Tehát 2008 után születtek ígéretek, azonban ezeket megszekték. Ez a sokadik jelentés a bankunióról szintén nem kielégítő, mert valójában felsorolja a tíz év kudarcait, a neoliberális politika kudarcait. Én azt gondolom, hogy valódi válaszokra van van szükség, el kell különíteni a beruházási bankokat, a befektetési bankokat a kiskerbankoktól, véget kell vetni a megszorításoknak, és a shadow banking, amely a e, gazdasági destabilitás egyik motorja, e, ezt is e, fel kell számolni, hamarosan ugyanis egy újabb válságra számíthatunk, az elnök megszakította a hozzászólót, a következő hozzászólónk, megint Curtin Darling asszony lenne, a Fizas Excel a jelentés, ez azonban nincs itt. 2016-os alapvető jogi jelentés következik, Sojdrova asszony. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Ez a jelentés ugye az értékekkel kapcsolatos programról, az alapvető jogokról szól. Igen. Köszönöm szépen. Alelnök asszony, szeretném kifejteni, hogy miért nem tudtam megszavazni ezt a jelentést. Mindannyiunk számára fontos az emberi jogok helyzete az Európai Unióban, noha az uniós tagállamok demokratikus országok és tisztelemben tartják az alapvető értékeket, nem szabad ülni a babérjainkon, ugyanis az unió határain kívül is gondoskodnunk kell a az értékek tiszteletben tartásáról, az jelentés túlmegy ezen. Nem értek egyet azzal, hogy ratifikálni kell az isztambuli megállapodást, ez ugyanis a tagállamok hatáskörébe tartozik elutasítom azt a gondolatot, amelyet megfogalmaznak a jelentésben, nevezetesen, hogy az egészségügyi és nemi reprodukciós jogokkal kapcsolatos szolgáltatások, mint a jogos abortusz, a legális abortusz a nők elleni erőszak része. Köszönöm szépen. Számomra, a szocialista képviselő számára 2017 fénypontja mindenképpen az Európai Szociális Pillér létrehozása volt. Ez az egyik legfontosabb értékét képviseli az Európai Uniónak, és a külföldiek is, amikor az Európai Unió külpolitikájáról beszélnek, ezt emelik ki. Ugyanakkor a dolgok még távolról sem tökéletesek, és amit az alapjogi ügynökségnek a kisebbségek diszkriminációval kapcsolatos értékeléséből kiemelek, az az, hogy ez továbbra is egy probléma az Európai Unióban. A gyűlöletbeszéd veszélyezteti eh, túl sok európai állampolgár jólétét a nem hatékony integrációs politika a migránsokat sérülékeny helyzetbe hozza az Unióban. Tisztában vagyok azzal, hogy a e probléma kezelése érdekében először is egy nagyobb mandátumra, egy szélesebb körű mandátumra van szükség, ugyanakkor ez a kérdés továbbra is messze messzemenőleg a tagállamok hatáskörébe tartozik, de természetesen igennel szavaztam. Köszönöm szépen, Visnyevská asszony nincs a teremben, Henen úr szintén nincs itt, Mayer képviselő következik. Köszönöm, elnök asszony. Túl lassan reagáltunk Magyarország esetében, és a tanácsnak most a hetes cikkel kapcsolatos eljárást fel kell gyorsítani, ugyanis a liberális demokráciával kapcsolatos értékeink fontosak. Tehát mondjuk ki, hogy mi a helyzet. Az akadémiai szabadság már nem biztosított, az igazságszolgáltatás függetlensége sem, a kisebbségeket jogait is sértik, nem szabad a szélső jobboldali populistákat tolerálnunk. Nem szabad ezt tolerálnunk, máskülönben cinkostársá válunk egy ilyen politika során. Láthatjuk ezt, ha megnézzük, hogy milyen nyelvezetet alkalmaztak a migránsokkal kapcsolatban, akik elárasztják Európát, és ez a normák közbeszéd részévé vált. Láthatjuk ezt a történelmünk során is, láttuk, hogy a második világháború milyen horrorokkal járt. Ezek azok az elvek, amelyeket elutasítottunk, ezek sohasem fognak működni. Köszönöm szépen. A következő jelentés a litvániai jelentés. Dzsambaszki úr, a szó. Köszönöm, elnök asszony. Leszavaztam a kollega jelentését nem azért, mert nincs szükség arra, hogy az atomerőmű leszerelésére pénzt fordítsunk, hanem azért, mert nem tetszik nekem az, hogy a polgárokra kényszeríti az EU a saját véleményét. Én azt gondolom, hogy a polgároknak joguk van ahhoz, hogy a saját életüket kezükbe vegyene, vegyék. Én Nekem nem tetszik, hogy azok ellen vannak most, akik szembeszálltak a diktatúrával. Ugyanezt történt Bulgáriában is. Az EU kikényszerítette azt, hogy leszereljenek atomerőművet. Teljesen egyértelmű, hogy ezeknek a létesítményeknek a bezárása egy ostoba és nem hatékony döntés volt. Ez látható volt, ennek ellenére az EU rákényszerítette akaratát ezekre a tagállamokra. Köszönöm, Faria úr következik. Köszönöm, elnök asszony, igen, elszavaztam, ugyanis eh, az eh, Ignalina atomerőmű leszerelését támogatjuk több eh, okból ez az RBM2 típusú atomerőmű, amely a Csernobili atomerőműhöz hasonlít. Az atomerőművek leszerelésével, illetve a radioaktív hulladékok kezelésével kapcsolatban nagy beruházásokra van szükség. Ez egy olyan eset, amelyben a szennyező fizetelvét kell alkalmazni. Ezek a beruházások még annak idején, a Szovjetunió idején jöttek létre, amikor sokkal kiterjedtebb volt a terület, meghaladja Litvánia fizetési képességeit, finanszírozási képességeit. És Litvánia óriási energiaköltségeket fizet. A társfinanszírozást biztosítani kell Litvánia számára, és reméljük, hogy ez példaként szolgál majd más tagállamok számára is az atomerőművek leszerelése érdekében. Köszönöm. Pospisil úr következik. Považuji za správné rozhodnutí, se odstavila. Köszönöm, megszavaztam ezt a javaslatot. Jó dolog, hogy egy veszélyes szovjet atomerőművet bezárnak, ez érdekel Litvániának is és az európaiaknak is. Én gyerekként emlékszem arra, hogy mit okozott Csehszlovákiában a Csernobili robbantás, amely komoly kihatással volt Csehszlovákia területére is megkérdőjelezni ezt a döntést. Ostobaság, ez a helyes döntés volt, és az is igaz, hogy az Európai Unió részt vesz az atomerőmű leszerelésében, pénzügyileg támogatja azt eh, a pénzügyi támogatás eredeti arányát megtartani szintén helyes dolog. Ez egy pozitív hozzájárulás az Európai Unió részéről, egyértelmű biztonsági okokból eh, egyeztek meg eh, az atomerőmű bezárásában, amikor Litvánia csatlakozott az Európai Unióhoz. Örülök, hogy eh, ez így történt. Köszönöm. Az Európai Unió költségvetési ennek és érdekeinek védelme. Eh, Sojdrova asszony következik. Thank you very much. Se základním cílem tohoto nařízení souhlasím. Upozorňuji... Köszönöm a rendelet főcélkitűzésével egyetértek, ugyanakkor rámutatnék arra, hogy az EU-nak kell, hogy legyen olyan eszköze, amelyel szankcionál egy olyan tagállamot, ahol rendszer szintű hiányosságok vannak az igazságszolgáltatásban, és ez veszélyezteti az Európai Unió pénzügyi érdekeit. A az eljárás egyes részeivel, elemeivel nem értek egyet, de úgy gondolom, hogy a háromoldalú egyeztetések során ezt majd tisztázni lehet. Bizonyos ellenvetések ellenére is fontosnak tartom, hogy az Európai Uniónak legyen egy ilyen eszköz, ezért azt megszavaztam. Makovei asszony következik. Mulțumesc. Regulamentul protejează banii... Köszönöm szépen az Euró, ez egy rendelet, amely az európai adófizetők pénzének védelmét szolgálja. És azokban az országokban, vagy tagállamokban, ahol a jogállamiság sérül, nagyobb a kockázata annak, hogy csalás vagy korrupció áldozatául lesznek ezek az európai pénzek. Azt hiszem, hogy ezekben az államokban konkrét korrektív szankciókat eh, kell mindenképpen alkalmazni ennek érdekében, hogy a közszervek megfelelően működjenek. Elfogadjuk hogy például or, Romániában milyen öntéseket hoztak, ez bizony ezzel sérült például a sajtószabadság és a médiaszabadság. Az uniós pénzek forognak itt kockán, éppen ezért a rendelet lehetővé teszi, hogy ezeknek az uniós pénzeknek a kifizetését befagyasszák, és a tagállamoknak ekkor a saját zsebükből kell kifizetni a kedvezményezeteket, és addig nem kapnak európai pénzt, amíg nem javítanak a helyzeten. Köszönjük Jambászki úr a következő hozzászólónk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is ellene szavaztam ennek a jelentésnek. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság javaslata nem jó, mert már van egy hetes cikk szerinti eljárásunk itt az Európai Unióban. Egy újabb administratív terhet vezetnénk ezzel itt tulajdonképpen be. Politikai célokra használjuk ki. Mindezt szerintem nem szabad azt engedni, hogy a kedvezményezettek, azaz az európai polgárok fizessék meg az árát annak, hogyha bizonyos szabályok sérülnek. Lengyelország, Magyarország például azt hiszem világos, Nyugat-Európa érdekei nem szabad, hogy felülírják a kelet-európai érdekeket, pedig ennek vagyunk szemtanúi, például a mobilitási csomagban is. Hova vezet ez? euroszkepticizmus terjedésehez semmi óra nem fog ez vezetni. Köszönjük Poszpisil úr a következő szavazat magyarázunk. Köszönöm szépen, elnök asszony! Hmm, sokáig gondolkodtam azon, hogy támogassam a jelentést, vagy esetleg tartózkodjak. Egyrészt üdvözlendőnek tartom azt, hogy az Európai Unió védi a saját értékeit, például a jogállamiságot, ez egy dolog. Mégis ez a javaslat számomra nem tűnik különösebben jónak, vannak ugyanis vitatott kérdések ezzel kapcsolatban, ahogy arra a tanácsjogi szolgálata is rámutatott. Megpróbáltunk kompromisszumra jutni, de a jog jelentés jog alapjával kapcsolatban még vannak nyitott kérdések, érdeklődve követem majd a e, téma alakulását, de biztosnak kell lennünk abban, hogy az Európai Uniós jogszabályokban e, megfelelő e, jogalapot élvező jelentést fogadjunk csak el. Köszönjük, Száborszka asszony következő hozzászóló. Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Ez a javaslat három hiányosságot mutat fel. Egyfelől a bizottság nem járt el politikai szinten. Amikor Franciaország jelezte, hogy túlépi a költségvetési szintet, akkor mentességet biztosított, ezt jóvá hagyta, és semmi garancia nincs arra, hogy azonos bánásmódban részesítené a jogállamiság tekintetében például Franciaországot vagy Lengyelországot. Az általános rendelkezések a szövegben különböző értelmezési módokat tesznek majd lehetővé az idő múlásával, és ezt akár fel lehet használni a legitim lépésként politikai ellenfelekkel szemben is, és szankciókat is jóvá hagyhat a bizottság. Ez azt jelenti, hogy bármilyen fajta szankciót, amelyet a bizottság javasol, automatikusan elfogadnak, ha csak minősített többséggel nem hoznak más döntést, tehát a bizottság gyakorlatilag egy felleviteli bírósággá válik, anélkül, hogy bárki érvényesíthetné vele szemben a jogát. Köszönöm szépen! Most a fiskális programmal kapcsolatban Makovai asszony kap szót. Köszönöm szépen. Az adóügyi megállapodások, amely technikai szinten nem jogellenesek, 2015-ben 200 milliárd eurós veszteséget jelentettek az európai költségvetéseknek. Az adó megkerülés, az adócsalás, pontosan ide tartozik, és lehetővé tesszük éppen ezért az adóügyi hatóságoknak a szakértelem, az információ egymással való megosztását, annak, értelmében, annak érdekében, hogy felderíthessék az elkövetőket, és visszaszerezzék ezeket a forrásokat, ami nagyon fontos, máskülönben a bűnözés, a bűncselekmény forrása továbbra is fennáll. A pénzmosás elleni küzdelem, az adócsalás elleni küzdelem továbbra is prioritás kell legyen, máskülönben csak szankciókról beszélhetünk, mint a szárvamérentés kapcsán, hiszen a jogállamiságot nem sikerül érvényesíteni, és a hatalmon levő politikusokat szankcionáljuk azért, mert az állampolgárok érdekeivel szemben járnak el. Köszönöm szépen, Sojdrová asszony kap szót. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák, igennel szavaztam az értékekkel és jogokkal kapcsolatos programról szóló jelentésre. Nagyon fontosnak tartom, hogy az Európai Unió támogassa az állampolgárok fellépését. Az emberek fontos, hogy találkozzanak, megismerjék egymást a különböző tagállamokból, regionális, ugyanakkor városi szinten is ezt lehetővé kell tennünk. Ugyanígy igennel szavaztam az értékek program létrehozására is, amelynek keretében forrásokat lehet a régiókból a központi szintre áthelyezni, amennyiben jogsértésre kerül sor. Nem hiszem, hogy ebbe az irányba kellene haladnunk, ugyanis itt egy pénzügyi programról van szó, amely különböző tevékenységeket támogat, és nem más irányba kellene haladnia. Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, не подкрепих доклада на колегата Валеро. Köszönöm, elnök asszony. Nem támogattam Valero kollega jogokról és értékekről szóló jelentését, mert úgy gondolom, hogy ennek az eszköznek a célja az, hogy beavatkozzanak a szuverén tagállamok belső ügyeibe. Tudjuk azt, hogy mi történt eh, Magyarországgal és Lengyelországgal kapcsolatban, amely tagállamok szuverenitását eh, sértik eh, a demokratikus jogokhoz, a jogállamisághoz kapcsolódó különböző eszközöket oly módon alkalmaznak, amelyek sértik a tagállamok jogait. Példaként említhetem az isztambuli egyezményt, amely egy ilyen jogi eszköz. Ilyen álszent eszközre nincs szükség a jogok és értékek program keretében. Palmer úr, köszönöm, alelnök asszony, az eheti politikai káosz két ember csoportot hoz nehéz helyzetbe, a azokat az EU polgárokat, akik Nagy-Britanniában élnek, illetve azokat a briteket, akik az EU területén élnek, ezek tanárok, vízvezetékszerelők, tudósok, vállalkozók, és egyben anyák, apák, testvérek, nagypapák, nagymamák, hallgatók és gyerekek, ezek húsvér emberek, ezek nem absztrakt kérdések. Én Felszólítom tehát ezt a házat, az Európai Uniót és a brit kormányt is, hogy rendezzék ezeket a viszonyokat, és védjék ezen emberek jogait késedelem nélkül. Köszönöm. Most a komi jelentés következik. Hanan úr nincs a teremben. Anderson asszony kap szót. Köszönöm, elnök asszony, én megszavaztam ezt a jelentést, csak úgy, mint nagy többsége a parlamentnek, mégpedig nagy örömmel tettem a késedelmes fizetések komoly problémát okoznak a kisvállalatoknak. A Brit Kisvállalati Szövetség szerint 85% a kisvállalkozóknak panaszkodik a késedelmes fizetésekre, 17% pedig azt mondja, hogy a 60 napos határidő után is történik késedelmes fizetés vagy további késedelem. Ez nem tisztességes és egy komoly üzleti kockázatot jelent. A jelentés a késedelmes fizetések ellen elleni irányelv problémáival foglalkozik, a kiskapukkal, amelyek mellett továbbra is lehet a késedelmes kifizetés. További jogalkotási fellépésre van szükség, ott, ahol az tényleg szükséges azok ellen, akik nem fizetnek. Külön oda kell figyelni a közbeszerzésekre és egyéb olyan folyamatokra, amelyekből a kisvállalkozásokat haladéktalanul ki kell fizetni nie az állami szektornak. Köszönöm. A következő jelentés, a Durán jelentés, differenciált integráció, Szelimovics úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. A differenciált integráció ötlete az nem újdonság, bankunió, Schengen, de most a különböző válságok miatt után egyesek azt javasolják, hogy differenciált integrációra van szükség, egyes országok integrálódjanak jobban, mások pedig ebből maradjanak ki én aggódom az EU miatt, noha látom nagy problémáit, eltanácsolnék mindenkit ettől az ötlettől. Először is az Európai Unió tagsága arról szól, hogy hogyan csináljunk kompromisszumokat. Nyilvánvalóan nem elégedett mindenki mindenkor, és vannak problémák, amelyekkel kapcsolatban fel kell lépni, de az alapvető értékek és elvek mellett ki kell állni. Ezek egyike az az, hogy a globális problémákat együtt oldjuk meg, mert anélkül, hogy ezek az országok együtt összetartanának, nem tudnánk, nem tudjuk megvédeni, nem tudjuk megoldani ezeket a problémákat. Nekov úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Az differenciált integráció egy eufemizmus, amely arra hivatott, hogy a többségességű Európát megideologizálja, magra és perifériára osztja Európát, első osztályra és másodosztályra. Ez egy másik esete a kettős mércének, egy nagyon sérelmes téma az én hazámban. Nehéz fellépni a kettős standardok ellen, például élelmiszer területén, miközben Bulgáriát nem engedik be a Schengeni zónába ez, ennek negatív hatása lesz az EU jövőjére nézve is. A többsebességes Európa gondolata a választások előtt nyilvánvalóan, gondolatának felvetése a választás előtt nyilvánvalóan befolyásolni fogja a választási részvételi arányokat, amelyek általában alacsonyak egyébként. Obrigado. Fária képviselő, köszönöm. Igennel szavaztam, mert úgy gondolom, hogy a differenciált integráció azt a megközelítést tükrözi, hogy nem tudjuk hasonlóképpen, és nem kell hasonlóképpen az állampolgárok érdekeit érvényesítenünk, rugalmasságot kell biztosítanunk, anélkül, hogy az állampolgárok közti egyenlő egyenlőtlenséget normalizálnánk. A tagállamok különböző képességekkel rendelkeznek, hogy a fejlesztési politikát érvényesítsék, de nem szabad egy első vagy egy másodrendű Európát létrehoznunk és nem szabad senkit sem kizárnunk, illetve az unió elsődleges jogát hatályon kívül helyeznünk, mert ez negatívan megkülönbözteti egymástól az állampolgárokat, és veszélyezteti az unióban a szociális kohéziót is ugyanakkor nem kérdőjelezhetjük meg az alapvető értékeket, a sarokköveket, ezeket nem szabad a differenciált, ezeket nem szabad differenciáltan kezelnünk. Az európai pillérek közösek, a gazdasági, környezetvédelmi, szociális jogok, a szabadság és a demokrácia, valamint az éghajlatváltozás elleni küzdelem terén nem eh, tehetünk engedményeket. Az utolsó jelentés az ombudsman jelentéssel kapcsolatban, Evi asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahhoz, hogy Európa, Európát új értelemmel, új tartalommal töltsük meg, elengedhetetlen a nagyobb fokú átláthatóság a tanács zárt ajtók mögött titkosan működik, ez senkinek sem jó. Az Európai Bíróság tavaly májusi döntésében határozatában kimondta, hogy az átláthatóságot garantálni kell az egész jogalkotási eljárás során. Ami Európa konkrét reményeit illeti, az európai polgárok számára Fontos, hogy ugyanolyan jogokat biztosítsunk mindenki számára, fellépjünk az, eh, az ellen, amikor sérül az esélyegyenlőség. Ez azt jelenti, hogy átláthatóan működő intézményrendszerre van szükségünk. Köszönöm szépen, kedves kollégák, három óráig felfüggesztem az ülésünket. Az elnök. Die Sitzung ist wieder. Folytatjuk az ülésszakot. A tegnapi ülés jegyzőkönyve, illetve az elfogadott szövegek rendelkezésre állnak, van-e ellenvetés? Nincs, akkor ebben az esetben a jegyzőkönyvet elfogadjuk. A következő napi rendi pontunk egy szóbeli választ igénylő kérdés az Európai Bizottsághoz az uniós rizs védelme témájában a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről. Először az előadónak, Nekov úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, tisztelt kollégák! Az Európai Unió a főkereskedelmi blokk a világon, ez egy nagy siker a térség számára, de ez nem lett volna lehetséges az állampolgárok nélkül vezető kereskedelmi térségként vannak más országokkal szemben kötelezettségeik. Éppen ezért az általános fábkedvezményrendszer egy megfelelő eszköz, ez lehetővé teszi más országok számára is a gazdasági növekedést, és így talán egyelő félként tekinthetünk majd rájuk kereskedelmi partnerként a jövőben. Gyakran az előállítási költségek azonban ott alacsonyabbak, mint az Európai Unióban, a mezőgazdasági termények előállítási standardjai az Európai Unióban a legmagasabbak a világon, és ez hat arra is, hogy Európában milyen vonzó a mezőgazdaság. A rizstermesztés az Európai Unióban több országban koncentrálódik. Olaszországban, Spanyolországban, Portugáliában, Görögországban, Magyarországon, Romániában találhatóak, és természetesen az általam legjobban ismert országban, Bulgáriában ezek azok az országok, amelyek megáll, meg, két, amelyek két oldalon megállapodást kötnek a dél-kelet-ázsiai országokkal is, illetve az Európai Unió is. Milánóban három évvel ezelőtt került sor egy megállapodásra, és Malmström asszony is tudja, hogy különböző ágazati szervek, képviselők, képviselettek az uniós tagállamok részéről abban állapodtak meg, hogy új iránymutatásra van szükség a rizstermesztés szempontjából az Európai Unióban. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy forrásokat is igényel a rizstermesztés, mint például víz, a vizet, és munkaerőre is szükség van, erre is vonatkoznak különböző szabványok, technológiai szabványok is, ami megdrágítja a rizstermesztést az Unióban. A parlamentben támogatjuk ezeket a szabványokat, követelményeket, ugyanis az a célunk, hogy a jövő nemzedékeire termékeny talajt és tiszta vizeket hagyjunk, de nem vagyunk biztosak abban, hogy az olcsó import a megfelelő módszere, hiszen más országokban is védeni kell a termesztést. Természetesen az importált rizs, amelyet harmadik országokból importálunk, meg kell, hogy feleljen különböző szociális és környezetvédelmi standardoknak. Myanmar és Kambodzsa esetében az általános vámkedvezmény rendszer szabványai nagyon jelentősek. A két ország és az EU közti kereskedelem a 2015 és 17-es időszakban jelentősen növekedett, ami azt jelenti, hogy ez a megközelítés helyes, de sajnos bizonyos európai ágazatok jobban érintettek, mint mások, negatív értelemben véve, és ide tartozik a rizs termesztés is Éppen ezért a mezőgazdasági bizottság részéről szeretnék egy vitát kezdeményezni a harmadik országokból importált rizs, és különös tekintettel a Myanmarból és Kambodzsából importált rizs témájában. És örülök annak, hogy biztos asszony is eljött, mert így együtt egy pozitív üzenetet fogalmazhatunk meg az európai rizstermesztők felé. Kollégáim és jó magam, örömmel fogadjuk azt a döntést, amelyet az Európai Bizottság meghozott azzal kapcsolatban, hogy új szabályokat vezet be ezen két országból importált rizsre vonatkozóan. Ezek holnap, január 18-án lépnek hatályba. A hivatalos labban ma, vannak, ma lesznek közé téve, és mindez a rizstermesztők, valamint az Európai Bizottság közti komoly egyeztetésnek köszönhető a félig főt, illetve az indika rizs importálása Myanmarból a 2012 és 17 közti időszakból felvázolja azt, hogy milyen tendencia figyelhető meg az Európai Unióban, ezt jól ismerjük az Európai Unióban. Az import duplájára nőtt ebben az időszakban, de szeretném jelezni azt is, hogy a Myanmarból érkező import is növekedett. 2012-ben ez 2000 tonna volt, és 63 ezer tonnára nőtt 2017-ben. Ez a 3000 százalékos növekedés óriási mértékű, és az alacsony költségekkel járó termesztés hozzájárult ahhoz, hogy csökkent az európai rizs termesztés mértéke is 40%-ban csökkent egy 5 éves időszak, ezen 5 éves időszak alatt. Ez pedig aggodalomra ad okot. Természetesen a dél-kelet-ázsiai partnerországokkal való kommunikáció fontos, hogy folytatódjon, itt késlekedés következett be, és jónak tartom azt, hogy az elkövetkezendő három évre nézve vámtarifákat vezessünk be. Egy ezen vám tarifák fokozatos csökkentése kedvez az európai termesztőknek. Az európai ágazat határozottan támogatja ezt az intézkedést, és örülök annak, hogy noha vannak nézeteltérések köztünk és az Európai Parlament között. Köszönöm szépen, mondja az elnök a biztos asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. Kambodzsa és Myanmar az Everything But Arms kedvezményezetjei, amelynek keretében kvóta és vámmentes hozzáférést biztosítunk az európai piachoz számukra. A GSP vám kedvezményrendszernek ez szerves része. Mégis a GSP szabályok értelmében az Európai Bizottság átmenetileg újra bevezetheti a vámokat egy szektor vagy ágazat védelmében, akkor, hogyha a volumen vagy az ár tekintetében komoly nehézségeket okoz ez az európai piacnak. 8 <clears throat> ristermelő ország kérésére egy ilyen véd intézkedést és vizsgálatot indítottunk, milyen már Kambodzsa rizs behozatala kapcsán, és arra jutottunk, hogy valóban ez komoly gazdasági károkat okozott az európai rizs ágazatban. A Myanmarból és Kambodzsából érkező indika rizs behozata jelentősen növekedett, 100 ezer tonnával Kambodzsából és 60 ezer tonnával Myanmarból. Ez jelentős piaci részesedés növekedés jelent 15-ről 25%-ra, 0-ról 6%-ra a két ország esetében. Az importárak sokkal alacsonyabbak voltak az uniós áraknál, ennek következtében az uniós ipar jelentős piaci részesedés veszteséget kellett, hogy ennyi könyveljen. Emiatt indítottuk be a véndísz kérdéseket, és a közös vám tarifákat újra bevezetjük 175 lesz az első évben, 150 a második évben, és 125 euró per tonna a harmadik évben. Ezek az intézkedések három évre kerülnek bevezetésre, és csak indokolt esetben meghosszabbíthatóak. Ez remélhetőleg az uniós rizságazatnak némi lélegzetnyi, lélegzetvételnyi időhöz jutatja ezt az ágazatot. Tegnap fogadtuk el, ma reggel jelent meg ez a hivatalos labban. Köszönöm.

Köszönöm szépen Erdős képviselőnek, most pedig Mamikins kollega kap szót három percben. Honorable President, Tisztelt elnök úr, biztos asszony, kollégák! A Dél-Kelet-Ázsiából, azon belül is Myanmarból és Kambodzsából Európába érkező rizs import az Európai Unió számára az elmúlt években kényes témává vált. Az európai rizstermelők egyre eh, hangosabban emelik fel a hangjukat a különböző normák kapcsán, amelyeket a GSP plusz rendszerhez köthetünk. A GSP-nek három célja van. Szegénység csökkentése a reszoroló országban, a fenntartható fejlődés támogatása, a jó kormányzás támogatása, illetve harmadsorban az Európai Unió gazdaság érdekeinek védelme. Egyetértek azzal, hogyha kereskedelmi megállapodásainkban egy emberjogi klauzula is szerepel, akkor bizony, ha ezt megszűnik, akkor annak következménye kell, hogy legyen. Nem látják ugyanakkor azt az erkölcsi problémát, hogy mi magunk az ázsiai munka jogi normákkal és színvonalal kapcsolatban csak akkor van bajunk, hogyha az európai gazdasági érdekek sérülnek. Az Everything But Arms egy kezdeményezés alapvetően egy preferenciális hozzáférést, import hozzáférést biztosít. Ez egy jogunk, de nem kötelességünk, ezért azt javaslom, hogy az Európai Bizottság szorosan vizsgálja meg, hogy az IBA e megállapodásokat hogyan alkalmazzuk. Az emberjogvédelem az Európai Unió talán egyik legfontosabb tevékenysége, és nem hitelteleníthetjük el magunkat azáltal, hogy öbetett kézzel nézzük, hogy semmiből veszik ezeket a záradékokat. Azt hiszem, hogy így maradhatunk hitelesek világszerte. Kollégák, hogy kedvezményes vámstátusz visszavonása politikai nagyon kényes és fájdalmas, mindannyian szeretük volna ezt elkerülni. De épp ezért hangsúlyozom még egyszer, hogy mennyire fontos az Európai Bizottságnak az a feladata, hogy az EBA tehát bármit kivéve fegyvert, megállapodásokat szigorúan figyelmel kövesse. 2018. március 16-án az Európai Bizottság úgy döntötte, hogy beindítja ezt a védzáradék vizsgálatot az rizs import kapcsán. Mi itt az Európai Parlamentben vártuk ennek az eredményét. Fontos, hogy a rizs ágazat kiszámítható körülmények között működjön. Olaszország esetében több ezer gazda, több száz cég, több mint egy milliárdos piacról beszélünk. Ezek a cégek most nagyon nehéz helyzetbe kerültek. A GSP Plus a Dél-Kelet-Ázsia piacán igenis hozhat pozitív fejleményeket, nagyobb hozzáadott értékű termékeket, és általában a körülmények, munkakörülmények javulását. Köszönöm, Mamikins kolléga. Két percben Zsabbaszki kollégája szó. Köszönöm. Elnök úr, biztos asszony, először is eh, szeretnék eh, eh, gratulálni Negov kollégának a kérdés megfogalmazásáért. Szerintem ez a kérdés gyakorlatilag egy kötelesség is, hiszen meg kell védenünk a termelőket, függetlenül attól, hogy mely tagállamban tevékenykednek. Ezek dolgozó emberek, akik GDP-t termelnek, adót fizetnek, és eh, akik eh, gyakorlatilag hozzájárulnak eh, az államok költségvetéséhez. Az import mindig meg kell, hogy feleljen a szabályoknak azért, hogy a helyi termelőket ne hozza nehéz helyzetbe. A, az említett két országból a masszív behozatal a helyi termelők számára kockázatot jelent. Ebben a két országban az emberi jogi helyzet is hagy kívánnivalót maga után, ezért is kell alaposan megfontolnunk az ezekkel az országokkal kapcsolatos jelentéseket. Gyakran vitatkozunk is róluk, illetve hozunk határozatokat, állásfoglalásokat, és mégis megveszünk tőle olyan term, tőlük olyan termékeket, amelyekkel alávágunk a hazai termelőknek, el kell kerülni a kettős mércét, amelyek más országok termelőinek hasznára válnak, akiknek nem kell betartaniuk a termelési feltételeket, miközben a saját termelőinknek igen. Ha nem így járunk el, akkor a saját termelőink számára tesszük nehézé az életet, akik nem tudnak ilyen körülmények között az árban versenyezni. Ilyen körülmények között be kell vezetni a vámokat. Köszönöm szépen két percben. Most Zambaski úr Sosznyerc képviselő részéről elfogad egy kérdést? Bitte. Please. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr kollega. Normákra hivatkozott, és ez alapvetően ugyan az a kérdés, ami a közép kelet-európai országok kapcsán felmerül, és aztán a nyugat-európai tagállamok pedig a múlításról beszélnek és dömpingárakról nem érzik úgy, hogy akkor ezekre a normákra hivatkoznak, akkor tulajdonképpen kettős normát ászentek vagyunk, és kettős normát alkalmazunk. Köszönöm szépen, kedves kollega, a kérdését. Valóban az Európai Unióban van némi álszentség és kettős normák is előfordulnak, de itt arról beszélünk, hogy a bolgár, magyar, lengyel eh, termelők érdekeit védjük. Még egyszer mondom, az unión belüli érdekeket vérünk, egyébként igaza van, az unión belül vannak kettős normák sajnos. Köszönöm szépen, Bilbao Barandika képviselő. Köszönöm, Zambászki képviselő. Most, most következik Bilbao Barandika képviselő két percben. Köszönöm, elnök úr, és köszöntöm a biztos asszonyt is. A szerdán meghozott döntések után most valóban használhatjuk azt a spanyol kifejezést, ahogy gratuláljunk az Európai Bizottságnak. Brüsszel elérte azt, hogy, oda kozmálj, hogy elkerüljük, hogy oda kozmáljon a rizs. Ezt a kifejezést akkor szoktuk eh, használni, hogyha arra utalunk, hogy milyen veszélyes lehet, ha nem hozunk meg bizonyos döntéseket idő, időben. Eh, most azonban kellő határozottsággal és gyorsan léptek fel, védenek egy nem feldolgozott európai agrárterményt a eh, harmadik országokból érkező tisztességtelen versennyel szemben. Így feléphetünk az euroszkepticizmussal szemben, és például Valencia, az Ebro, Lombardia, Piemonte vagy más térségekben bebizonyíthatjuk azt, hogy Brüsszel és Európa hasznos is lehet. Ez a véd intézkedés határozott, tartós és egyébként eredményes is. Ki, ebből látszik, hogy Európai Unióként képesek vagyunk fellépni olyan kihívásokkal szemben, mint például az 5 év alatt 40-szeresére nőtt import. A különböző európai termesztő területek között akár 10 vagy 30 százalékos is volt a termesztés csökkentése, és ez természetesen a nyereségességet is befolyásolta és most szükséges feltételeket kell hoznunk annak érdekében, hogy ezzel szemben fellépjünk. Így lehet Európát építeni, ugyanakkor meg kell hozni a szükséges erőfeszítéseket is, hogy az érték láncban, a termelési láncban a gazdák is jobb helyzetbe kerüljenek. Ez innovációra is szükség van, részt kell venniük a kereskedésben, az értékesítésben és a feldolgozásban is. Ilyen feltételek mellett az import, meg kell, hogy feleljen a különböző ö, nagykereskedelmi logikáknak. Örömmel fogadjuk éppen ezért ezt a döntést, fellépünk az euroszkepticizmussal szemben, elterjesztjük ezt, és így segítünk a gazdáknak is, segítjük a képzést, segítjük az értékesítést, mert így a környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági fenntarthatóságot is elősegítjük. Még egyszer köszönöm, tisztelt biztos asszony! Köszönöm szépen Bilbao Barándika képviselőnek, most ügyrendi kérdés. It's not very crowded. Köszönöm, nem vagyunk sokan ezen a vitán, elnök úr és sokan az itt lévők közül, én nem csatlakozom hozzájuk, sok időt szenteltek ezeknek a beszédeknek. Én azt kérném, hogy nem kell ilyen agresszívan betartatni a hozzászólási időt, mert nem vagyunk sokan. Kérem, hogy ilyenkor legyenek engedékenyebbek. Herr Kollege, ich versuche die Sitzungsleitung. Tisztelt kolléga, megpróbálom mindig azonosan, hasonló módon levezetni az ülést. Bizonyos alkalmakkor szükség van kompromisszumokra, de hogyha a frakciók és az elnökök érdekezlete fontosabbnak tartották volna, hogy több időt szálljanak erre a vitára, akkor azt megtették volna. Egy bizonyos időkeretet helyeztek kilátásba. A hozzászólási időt felosztottuk a frakciók között, éppen ezért a kollegialitás értelmében tartani kell az embernek magát a hozzászólási időhöz. Ez mégsem lehetséges, hogy egyes képviselők három percet kapnak, és aztán mondjuk nyolc percre készülnek, mégis szigorú vagyok, vagy mondjuk valaki három percet kap és tíz percig beszélhet van, akit, ha valakit az ember nem szakít félbe, akkor akár holnap reggelig is mondaná. Most pedig Begin képviselő nem kap szót. Erről nem vitázunk most, de aztán visszatérhetünk rá. Begin képviselőt nem látom most, úgyhogy most Elisztán képviselő kap szót két és fél percben. Voorzitter, dank voor het woord. Vandaag wordt eens te meer de onmetelijke hypocrisie. Köszönöm elnök úr, hogy szót adott eh, nekem. Eh, nagyon nagy eh, álszentség van itt az Európai Parlamentben és az Európai Unióban, amikor mentesítette a dél-ázsiai országokat a rizsvámok alól, és ezt követően beáramlott a, a rizs az elárasztotta ázsiai rizssel a piacokat. Ez jól tükrözi a pseudokapitalizmusát az Európai Uniónak, ahelyett, hogy ösztönözné a köztünk való kereskedelmet az ilyen kedvezményekkel, a saját vállalkozásait öli meg az agráriumban. Ennek véget kell vetni, E, és véget kell vetni, e, hogy az úgynevezett fejlődő országoknak kedvezményeket adunk e, a saját agráriumunk kárára. Vessünk véget ennek a jogszabálynak, és adjuk meg a lehetőséget azoknak, akik arra leginkább rászorulnak, illetve azon a szinten döntsünk, ahol a legjobban lehet dönteni a tagállami dolgokkal. Én azt gondolom egyébként, hogy a hozzászólási idővel ilyenkor sokkal rugalmasabban kell eljárnunk, tehát egyetértek az előző hozzászólóval. Nem vagyok én szigorú, csak megpróbálok mindenkit hasonlóan kezelni. Ön persze abba hagyhatja hamarabb a hozzászólását. Jakovcsics kolléga jelentkezett. Elfogad egy kérdést Jakovcsics kollégától? Parancsoljon! Mikro? Eh, funziona. allora eh, ha parlato di ipocrisia qui in questo parlamento poco fa. az európai unión belüli álszentségről beszélt. Alapvetően értem, hogy miért mondja ezt. Ugyanakkor az ön frakciója is bűnös álszentségben, amikor is eh, az ötcsillagos mozgalomhoz tartozó Begin azt mondja, nincs itt senki, az olasz rizstermelő képviseletében egy olasz képviselő sincs jelen. Ez nem áll szentség, kérem. Ja, dank voor die vraag. Uh... Igen, köszönöm a kérdését, nagyra becsült kollégám. De hát már álszent az is, hogy ezt a kérdést így intézi nekem, hiszen alig tizen vagyunk itt, én pedig beszéltem az olaszokról. Megemlítettem az olasz gazdák problémáját. Az igazi ez elszentség, és ezt elmutatom ezerszer, az az, ami itt folyik, kérem az Európai Unióban és a parlamentben, mi szerint elfogadunk szabályokat, olyan szabályokat, amelyek rám erőltetnek olyan dolgokat, amelyeket nem kellene, a tagállamok köthetnek két oldalú megállapodásokat, nem kell ezt az uniónak megtenni helyettük. Szerintem a tagállamokra kellene hagyni ezt. Köszönöm szépen, Eliszen képviselő. Most egy percben Szosznyec képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Az európai rizs ágazat problémáiról beszélünk de vannak más gabona növények, amelyek szintén komoly problémával néznek szembe, tehát azt hiszem, hogy ideje lenne más termékekről is beszélni. Az európai gazdákat védjük? Nem, szerintem a fogyasztókat kellene elsősorban védeni, hiszen a 28 tagállam fogyasztói kell, hogy többet fizessenek a rizsért, tehát fontos, hogy ne legyenek ezek az élelmiszertermékek túlságosan drágák, hogyha nem éri meg rist termelni Európában, akkor termeljenek valami mást, amit megéri. Tehát a fogyasztók érdekeit tartsuk szem előtt, nem a gazdákét mindenek felett. Tudjuk, hogy az unión kívüli termelők ezen az egészen pénzt keresnek, de tudom, hogy nagyon érzékenyek erre a szocialisták, a szót elveszik a hozzászólótól. Köszönöm szépen. Általában mindenki túllépi a hozzászólási idejét, és hozzátartozik a gyakorlatomhoz, hogyha valakitől megvonom az időt azért, mert túllépi a hozzászólási időt, nem adok számára lehetőséget, hogy egy kékkártyás hozzászólást is megfogalmazom. Most Poszpisil képviselője a szó két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez az eszmecsere nagyon érdekes, milyen álláspontra kell, hogy helyezkedjen az Európai Unió harmadik országbeli rizstermelőkkel szemben? Érdeklődve hallgattam a biztos asszonyt. Jól értem, hogy az Európai Bizottság úgy döntött, hogy eh, import eh, vámokat léptet életbe. Természetesen védenünk kell az európai termelőket, főleg amikor eh, a harmadik országbeli termelők nem tesznek eleget a munkaerőre, illetve egyéb kérdésekre vonatkozó szabványokkal. Ugyanakkor az ilyen intézkedések nagyon kiegyensúlyozottak kell, hogy legyenek, és körültekintve kell, hogy legyünk, hiszen ott vannak a fogyasztók is, nem szabad, hogy ők többet fizessenek az ilyen protekcionista uniós politikák miatt. Tehát nagyon jó indok kell, hogy alátámaszon egy ilyen védintézkedést. És egy másik probléma, az, hogy azon országok, amelyek exportálnak hozzánk rist, gyakran megsértik az emberi jogokat. Gyakran beszéltünk a rohingyák helyzetéről Myanmarban. Olyan országok, mint Myanmar szabad hozzáférést kell, hogy kapjanak a piacainkhoz, hogy szabadon értékesítsék itt a termékeiket? Én szeretném ezt korlátozni nem protekcionista megfontolásból, mert támogatom a szabad piacot, hanem az emberi jogi doktrina, az emberi jogi megfontolások miatt. Több alkalommal megvitattuk, hogy milyen lépéseket foganatosíthatunk Myanmarral szemben a rohingyák védelme kapcsán is elfogadtunk egy állásfoglalást, amelyet az ottani hatóságok figyelmen kívül hagytak, nem veszik komolyan az állásfoglalásunkat. Ez most egy lehetőség számunkra, hogy kimondjuk milyen már felé, ha továbbra is így járnak el az emberi jogok terén, akkor korlátozni fogjuk a rizs Európába való importját. Ez egy egyértelmű példa lenne, tehát én egyetértek a bizottság döntésével, de kérem legyenek körültekintőbbek a jövőben, nehogy mesterséges protekcionizmust alkalmazzunk. Köszönöm szépen, Poszpisil képviselő. Jakovcsics képviselőtől elfogad egy kékkártyás kérdést? Uh, kollég Mamikins, Entschuldigung. Elnézést, mondja az elnök Mamikins képviselő tenni felülnek a kérdést. Eh, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, kollega, hogy fogadja a kérdésemet. Nem igazán értettem az ön álláspontját, hiszen egyrészt azt mondta, hogy a fogyasztói jogok szentek, a fogyasztók érdekeit kell szem előtt tartani, bárhol is eh, termeljék a rizst azt mindenféle eh, vám nélkül engedjük az Európai Unió piacára. De az nem számít, hogy milyen körülmények között hogy termelik meg ezt a rist. Az emberi jogok, a munkavállalói jogok, erre most már fittyet hányunk itt az Európai Unióban? Azt hiszem, hogy ezek fontos értékek nekünk még most is itt az Unióban, nem? Já jsem neřekl, že práva spotřebitelů jsou posvátná. Nos, én nem mondtam azt, hogy a fogyasztói jogok szentek és sérthetetlenek azt próbáltam mondani, arra próbáltam mutalni, hogy a fogyasztók és a termelők érdekei között kell valahogy megtalálni az arany közép utat. Hogyha ugyanazokat a normákat nem tartják tiszteletben az unión kívüli termelők, akkor versenyelőnybe kerülnek, és valamit tenni kell. Ezért mondom, az Európai Unió Bizottságának a fogyasztók és a termelők érdekeit valahogy össze kell tudni egyeztetni. Köszönöm szépen, két percben most Nekov kollégája szó. Köszönöm. Elnök úr, a mezőgazdaság egy érzékeny, eh, konzervatív ágazat, én örülök annak, hogy a különböző frakciók képviselői itt mind törődnek a termelőkkel, és megpróbálják fenntartani a nagyon szigorú EU-s termelési feltételeket. A rist már nagyon régóta termelnek az Európai Unióban, az e Európában, és komolyan hozzájárul az európai élelmizéshez is, emellett több ezer munkahelyet teremt. A kapcsolt támogatások a jelenlegi pénzügyi időszakban fontos lépés voltak. A fejlemények azt mutatják, hogy ez egy érzékeny ágazat, amelyeket, amelyet veszély fenyeget. Remélem, hogy a következő programozási időszakban, a következő kap alatt támogatást kap az ágazat. Ez pozitív hatással lenne a termelőkre, a fogyasztókra, illetve a helyi gazdaságokra. A bolgár eh, rizsatermelők eh, szomorúan vették tudomásul, hogy 2020-ig nem kapnak támogatást, ezért eh, termelési területek jelentősen csökkentek Bulgáriában. Monok kultúra eh, probléma van, eh, ez nem jó verseny szempontból sem. Eh, van növekedési potenciál az európai piacban a nehézségek ellenére is, különösen ami a rizsfogyasztást illeti. Ezt az export adatok is mutatják. Malmström, én szeretném, hogyha a kapcsoltámogatásokkal a következő programozási időszak elejétől védelmezni a bizottsága rizs rizstermelőket. Köszönöm. Jakovcsics képviseli a szó. Szeretném támogatásomra biztosítani azokat a hozzászólókat, akik egyértelműen védelmükbe vették az európai rizs termesztést, illetve a rizstermelőket. termelőket őket védenünk kell egyfajta tisztességtelen versennyel szemben. A rizs termesztés versenyképesebb kell, hogy legyen. Jól ismerem az olasz helyzetet, az ottani termelőket és az ottani kezdeményezéseket, a bizottság szembeni álláspontjukat, és azt, hogy milyen pozitívan viszonyulnak az ilyen döntéshez. Éppen ezért nagy csalódást okozott számomra az, hogy nincs itt senki az olasz képviselők részéről, sem a Liga, sem az ötcsillagos mozgalom részéről. Az a véleményem, hogy amikor a bizottság egy jó lépést tesz, akkor a populisták nem akarnak itt lenni, mert nem akarják kimondani az igazat, a rizs termelőknek azonban Olaszországban is meg kell tudniuk, hogy mi az igazság, és a bizottság most egy jó esélyt ad ahhoz, hogy védjük az ottani termelést, illetve a termelőket. Köszönöm szépen, Jakovcsics kolléga. A Catch the Eye keretében senki sem jelentkezett, úgyhogy most a vitát Malmström biztos asszony zárja a bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Üdvözlendő ez a vita, még akkor is, hogyha későn kerül napirendre vizsgálatot kezdeményeztünk az Európai Bizottságnál a Myanmar és Kambodzsai rizs ügyében. Ahogy kérték a vizsgálatot, lefolytattuk, és arra jutottunk, hogy valóban hirtelen megnövekedett az import, és ez valóban kárt az európai ágazatnak, és úgy döntöttünk, hogy új védőmechanizmusokat aktiválunk, és újra bevezetjük a vámtarifákat meghallgattuk tehát az Európai Parlament véleményét. Az Everything But Arms rendszer keretében a világ legszegényebb országai számára piaci hozzáférést biztosítunk. Ez egyébként sok ország számára nagyon fontos segítség volt, beleértve Kambodzsát és Myanmart. Vannak azonban bizonyos feltételek, amelyeket teljesíteniük kell úgy érezzük, hogy a saját érdekeinket sikerült megvédeni, de közben a legszegényebb országok kezét sem engedtük el teljesen. Emberjogi megfontolásokról beszéltek többen. Nem büntetni akarjuk ezt a két országot, Myanmarban és Kambodzsában is vannak igen komoly emberjogi aggodalmak és problémák, de nem ezért aktiváltuk ezeket a mechanizmusokat. Ez egy másik párhuzamos eljárás, amelynek semmi köze ehhez. Erről is majd természetesen um, alkalomattán szívesen beszámolok Önöknek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mamström biztos asszony. A vitát ezzel lezárjuk. A mai ülés jegyzőkönyvét pedig a következő ülés szakon bocsátjuk rendelkezésre jóváhagyás véget, és ha nincs ellenvetés, akkor továbbítjuk a jegyzőkönyveket. Az Európai, ülésszak, az Európai Parlament ülésszakát most berekeztem, mindenkinek jó hazautat, és köszönöm a szolgálatoknak is az együttműködését. Az ülésszakot berekeztem.